Uh, oui, uh, donc j'interviens. Uh... Igen, azért szólok hozzá, ha bár nem tudom, hogy valamennyi kollégánk tudja-e, szóval azért szólok hozzá, mert jelentés tevő vagyok egy témában, az INTA szakbizottságban, tehát a kereskedelmi szakbizottságban, az INTA-ban, ott kell, hogy elkészítsem a jelentést, és ez a jelentés kerül majd a plenáris elé szavazásra az Internak az elnöke révén megkerestem a jogi szolgálatot. Ezzel a konkrét kérdéssel kapcsolatosan is nagyon örülök annak, hogy most már válaszokat is kapunk. Ami nagyon nehéznek tűnt jogi szempontból a számomra, az az, hogy az Európai Uniónak a megközelítése más típusú megközelítés, mint parokó, összes többi tar- partnerei jogi megközelítése. Aztán van egy olyan dokumentum, amely az amerikai igazgatásnak egy volt ö, felelős emberétől származik, Zélig úrtól. És akkor, amikor megállapodást kötöttek, mármint Marokko és az Egyesült Államok, akkor ö, a Zélig úr, aki most a világbanknak ugye az elnöke, akkor tehát ö, kizárta az Egyesült Államok, illetve Marokko a nyugat-szaharai övezetet. Ö, itt összhangban az ENSZ-nek a szabályaival. Na most ez nem politikai megközelítés, amiről beszélek, ez csak a meg, az egyéb megközelítés volt, kereskedelmi megközelítés. Tehát nem volt lehetőségünk nekünk arra, hogy véleményt nyilvánítsuk addig, ameddig egy kérdés körben megállapodás nem született. Nem csak politikai szempontok miatt nem volt erre lehetőség, hanem azért sem, mert hogy a lakosság mozgásáról is szó volt. Van egy olyan tényadat, amely az embert kérdőre vonja. Van egy olyan vállalkozás ugyanis, amelyet Azurának hívnak. Ez egy olyan vállalkozás, amely amelyben francia tőke is jelen van, francia részesedés is van benne. Több mint 100 ezer tonnát exportálnak Marokkóból és a termelésnek egy része Nyugat-Szaharában történik. Olyan paradicsom mennyiségről van szó. Tehát az a nyugat szaharából származó paradicsom ügye, és nem tudjuk a többi adatot, illetve a részesedését Nyugat-Szarának barokó egyéb részeinek, és nem tudjuk, hogy milyen nyereséggel jár ez a helyi lakosság számára. Az eredet szabályokat betartják-e például, feltüntetik-e, megjelölik-e az eredetet, amely lehetővé teheti azt, hogy beazonosított legyen a termelésnek a helyszíne. Tehát mindez általában véve is jogi szempontból is, és politikai szempontból is nagyon fontos. Véleményem szerint elfogadhatatlan lenne az, hogy most tárgyaljunk az érdemi kérdésekről, és a Marokkó, illetve az EU e témában tárgyaljon, hogyha nem kapunk felvilágosítást ezen konkrét ügyekben. Nagyon örülök, hogy a jogi szolgálat ugyanebbe az irányba húz. Úgy vélem, hogy a bizottságtól is és Marokkótól is információhoz kell, hogy jussunk, mennyiben érdekedtek a helyi lakosságok ezen kérdésekben, ugyan abban az értelemben, mint ahogy azt a megközelítésében megfogalmazta a jogi szolgálat képviselője. Elnök, ismétlem, hogy most a jogi tartalmú kérdéseket vizsgáljuk meg egyelőre. Vannak-e további kérdések? Pászosz úrnak adom meg a szót, utána pedig a, megnyitjuk a kapuinkat. Köszönöm, elnök úr. A Lion úr kérdésére reagálva, nagyon egyszerűen azt a kérdést tette fel, hogyha az első kérdésre nem a válasz, akkor mi van a második kérdése? Nos, az első kérdés az volt, elnök úr, hogy ha meglévő társulási megállapodás már több mint tíz éve mm, hatályban van, vajon vonatkozik-e a Nyugat-Szaharára? Nagyon egyszerű kérdés. Tíz év után az Európai Bizottságnak tudnia kell, hogy így van-e vagy sem. Ha azt mondják, hogy igen, hatályos Nyugat-Szaharában és nyugat-szaharai termékekre, akkor egyszerű a dolgunk, mert a második kérdés az, hogy milyen mértékben eh, eh, veszik figyelembe, veszi figyelembe Marokkó a nyolcaharaiak eh, érdekeit, szempontjait. De ha azt mondják, hogy a meglévő megállapodás nem hatályos Nyugat-Szaharában, akkor értelmét veszti a második kérdés. Bové úr kérdésére de a franciául. Zillig úrnak a levelére utalt, amely 2004-es keltezésű. Ebben a levélben az Egyesült Államok kizárta, igen, kizárta az Egyesült Államok azt, hogy a kereskedelmi megállapodás az Egyesült Államokban a Nyugat-Szaharából származzanak. Azt a kérdést kaptam Bovértól, hogy Marokkónak, illetve a bizottságnak kell erre a kérdésre válaszolnia. Nos, az Európai Parlamentnek a bizottság kell, hogy eleget tegyen az információ adás tekintetében, mint hogy a bizottság tárgyal, a bizottság rendelkezik azokkal az információkkal, amelyek ebben a tárgyalássorozatban fontosak, de nem a mi feladatunk ö, itt most információt kérni marokotól, hanem a bizottságnak ő a tárgyaló partner ugyanis a folyamatban. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen ezeket a válaszokat a jogi szolgálatok. most pedig javaslom, hogy nyissuk nagyra, tágra a kapuinkat azért, hogy a többiek is beléphessenek, és nyílt ülés keretében folytatjuk a munkánkat. És természetesen először is kollégánk Rázó Fontána fog szólni, de adjuk most néhány percet a többieknek, hogy belépjenek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 Possiamo riprendere? Ha folytathatnánk. Bene, allora, iniziamo. Nagyszerű. Folytassuk munkánkat. Eszmecserét folytatunk a jogi szolgálatunkkal az Európai Bizottság és a marokkói hatóságok 2009-ben zárták a tárgyalásokat az Európai Unió működési szerkezetéséről szóló megállapodásoknak az értelmében az ilyenfajta megállapodást az Európai Parlamentnek is be kell nyújtani jóváhagyásra. A megállapodás liberalizálni kívánja még szélesebb körűen a mezőgazdasági termékeknek a kereskedelmét és a szakbizottságunknak a véleménye e kérdéskörben meglehetősen fontosnak minősíthető. Rögvest megadnám a szót Fontana úrnak, aki a véleménynek az előadója, minek után meghallgatjuk természetesen a bizottság képviselőjét is, Clark urat. Nel lavoro che stiamo svolgendo soprattutto di colloqui. Köszönöm szépen, elnök úr. Annak a munkának a keretében, amelyet végzünk, több eszmecserét folytattunk, többek között az Agri Szakbizottságnak több képviselőjével is, az Európai Uniós képviselőknek a köréből, különösen a déli partnereink szavaiból azt olvashattam ki, azt hallhattam ki, hogy aggodalmaiknak adnak hangot. Először is miről van szó? 45 százalékban liberalizálásra kerülnének az exportok, és ez 70 százalékot jelentene 10 éves távlatban, 55 százalékot pedig a másik irányú forgalomban is liberalizálnak. Tehát ez jelentős előre lépést jelentene, olyan termékekről van szó, amelyek az agrár termelésnek az eredményeként jönnek létre alapvetően gyümölcsök és zöldségek. Ami az importot illeti, aggodalmakat hallottunk, sok képviselő fogalmazta ezt meg, főként spanyolok, de azért franciák és olaszok is. Az aggodalmak pedig azzal kapcsolatosak, hogy az import konkurenciát jelentene mégpedig jelentős mértékű konkurenciát a saját termékeinkhez képest, főként egyedi termékekre gondolunk. Gondoljanunk arra is, hogy az ilyenfajta megállapodások esetében, és erről már sokszor szó esett, nevezetesen a jogi kérdések is szóba jönnek. A nyugat-szaharai kérdés még nem rendezett, azaz egy sor további kérdés is felmerül. De még akkor is, hogyha nyugat-szaharai övezet kikerülne, nem kerülne be ebbe a megállapodásba, akkor is szükség van arra, hogy a végleges megállapodáshoz fokozatosan jussunk el, mert nem mindig könnyű és vezet pragmatikus eredményekhez az ilyenfajta fokozatos előrelépés. De ezzel együtt azért a megállapodás, mint mondottam, gondot okozhat a termelőink számára, mert hogy versenyt jelent, egy versenyfokozódást, mint mondottam, egy olyan ország részéről, amelynek a termékei minőségi szempontból nem olyan szinten vannak, mint a miénkek, és ahol a termelési költségek sokkal alacsonyabbak, mint az EU-s költségek. Mindez ártalmas lehet az európai termelés számára. Ne feledkezzünk meg arról sem továbbá, hogy a munka erő Marokkóban egészen más helyzetben van, mint az európai mezőgazdasági dolgozók, tehát itt gondolok a termelési költségeknek az alakulására, amelyek jóval alacsonyabbak. És ne feledkezzük meg a környezetvédelmi szempontokról sem, sem az élelmiszer biztonsági kérdésekről, illetve az állat és növény egészségügyi aspektusokról sem. E tekintetben jelentős különbségek vannak köztünk és a marokkai övezet között. Gondoljunk itt például a vegyi anyagoknak a használatára, amelyek teljes mértékben tiltottak az EU területén, miközben engedélyezettek Marokkóban. A kereskedelmek az alakulása, a kereskedelmi volumennek, forgalomnak az alakulása, az importoknak az időpontja szintén fontos szempont, ezeket se feledjük el, és ne becsüljük alul ezeknek a fontosságát. A belépési árat is össze kell hasonlítani az egyéb árakkal, minden szent kérdésekben, a megállapodás keretében a kellő kívántos egyensúlyt kellene elérnünk. Előfordul az is, hogy csalásokat tártunk fel, csalás és irányuló próbálkozásokat, hogy úgy mondjam, és a származási jelölés volt a valósághoz hű például. Kontengens kérdéseket is említhetném. Azaz egy sor olyan kérdés van, amely problémaként jelentkezik, és attól tartunk, hogy olyan helyzetek alakulhatnak ki, amelyek objektív alapon kifejezetten feszülteknek minősíthető. Gondoljunk itt többek között a gazdasági válság környezetre, amelyet mindannyian megélünk. Egy másik szempontot is szeretnék kiemelni. Nevezetesen, nevezetesen azt, hogy amennyiben a, tá, az ajánlás, a véleményt nem támogatnák, az a szakbizottságban a nemzetközi kereskedelmi szakbizottságban, amely az illetékes bizottság a témában, és ahol Bové úr a jelentés tevő, tehát amennyiben az Agri szakbizottságban nem tudunk megállapodni, akkor az Intá szakbizottság nem kap ilyen véleményt tőlünk. Máskülönben ezen kérdésekről beszéltünk már Bove úrral az Egyesült Államoknak a szerepet is megvizsgáltuk néhány évvel ezelőtt, ugyanis az Egyesült Államok kizárta a nyugat szarrai övezetnek a szereplését az ilyenfajta kereskedelmi megállapodásból. Persze akkor ez sokkal inkább a halászatot érintette, nem annyira a mezőgazdaságot, de mégis a mezőgazdaságnak is megvan a saját szerepe, még abban az Egyesült Államokbeli megállapodásban is. Szóval a magam részéről nagyon nyitott vagyok, nagyon kíváncsian hallgatom meg majd a kollégáknak a véleményét. Azt hiszem egy olyan vitáról van szó, amely egyrészt fontos, másrészt kényes is ugyanis ez a megállapodás nagyon meghatározó lehet a kereskedelmünk jövője szempontjából a mezőgazdaság területén. Köszönöm szépen, Lorenzo. Valóban egy nagyon fontos véleményről van szó, hagyj emlékeztesek arra, hogy a véleménytervezetet 14-én kapják meg márciusban, és 28-án, március 28-án fogunk róla szavazni. Megnyitom az eszmecserét. Elizabeth Eagle-nek adom meg a szót először. Köszönöm szépen, elnök úr, és nagyon köszönöm az előttem szóló kollégának a szavait. Én magam is szeretném csak hangsúlyozni, ami eddig elhangzott, és hozzátenném még, hogy a bizottság egy sor kétoldalú megállapodáson dolgozik, és ezeknek kihatása van a dél-európai tagállamokra, elsősorban itt a paradicsomról, de más termékekről is szó van, amelyeket az EU-ban is előállítunk. És be kéne fontolni, hogy az ilyen kereskedelmi megállapodásokat hogyan tudjuk jogilag megoldani, milyen esetleg szűk lehetőséget kínál számunkra, illetve a mi szabályaink és célunk hol helyezkednek el. Mindig is az kell legyen a célunk, természetesen, hogy különösen a szegényebb országokban élőket támogassuk, ugyanakkor viszont a tagállamokban folyó mezőgazdasági termelést is védjük. A már elhangzott kérdésekkel kapcsolatosan még egy dolgot szeretnék kiegészítésként elmondani. Tervezi-e a bizottság, hogy egy átfogó hatásvizsgálatot végez a megállapodással kapcsolatosan? Olyan kérdések kapcsán, hogy például mi ilyen termelés folyik Nyugat-Szaharában, és a hatásvizsgálat keretében azt is meg kéne vizsgálni, hogy az Európai Unió mezőgazdasági termelőire milyen kihatással lesz a megállapodás. Ehhez tartozik még egy kérdés, Teljesen logikus, és ezt elméletileg el is fogadjuk, de gyakorlatilag is fel kell vetni a kérdést, hogy az európai standardok helyzete hogyan alakul? Ellenőrizhetők-e a beszállító országok termelői, a környezetvédelmi szempontok érvényesülnek-e és hogyan? vagy esetleg növényvédőszerek maradványait hogyan lehet ellenőrizni, és általában a szociális standardokat hogyan tudjuk, vagy egyáltalán fogjuk-e értékelni az ilyen megállapodások keretében. Itt eh, én nagyon nagy hangsúlyt helyezek arra, hogy a mezőgazdasági szakbizottság egyértelmű irányba haladjon. Ezt kell megtennünk, és nagyon örülök, hogy Bové úr a Fejlesztési Szakbizottság részéről itt van, és elmondta a véleményét. Ugyanis végül is csak egy kis lehetőségünk maradt, hogy igennel vagy nemmel válaszoljunk. Szerintem itt az érzékeny pontokra kell a rátapintanunk, és azt is meg kell vizsgálni, hogy a saját termelőink számára, illetve a partner országok termelői számára milyen hatással lesz a megállapodás. Természetesen szükségünk van erre a kereskedelemre, de megfelelő szabályokra és keret feltételekre is szükség van. És éppen ezért én kész vagyok együtt működni e tekintetben, annak érdekében, hogy egyértelműen meg tudjuk fogalmazni a célkitűzéseinket. Herbert Doffman, Herbert. Dofman úr. Igen, köszönöm, elnök úr. Ami a külpolitikai dimenziót illeti, erről már korábban is eh, eszmét cseréltünk. Itt egy olyan állammal folytatott kereskedelemről van szó, amely az afrikai földrészen nem tagja az Afrikai Egység Uniónak, És itt elsősorban a nyugat-szaharai kereskedelemről van szó. Itt nem az a lényeg, hogy a nyugat-szaharai termékek bekerülnek-e a megállapodásba, vagy sem, hanem arról van szó, hogy milyen jelzést közvetítünk a többi afrikai állam felé ezzel a megállapodással. És én szeretném megismételni, amit Jégle kolléga is már elmondott, itt a standardokról is szó van. Az elmúlt hetekben a szakbizottságunk már egyértelműen erről állást foglalt. Itt ami még nagyobb agára ad okot, az, hogy a mezőgazdaság tekintetében, ha megvizsgáljuk ezt a megállapodást, akkor gyakorlatilag száz százalékig megnyitjuk a piacainkat a marokkói paradicsom szállítások előtt, ami az almát vagy a körtét illeti. Itt export kontingensek érvényesülnének Marokkóval szemben, és azt hiszem, hogy elfogadhatatlan, hogy ugyanolyan módon járjunk el, mint a saját értékesítési szervezeteink kapcsán. A saját mezőgazdasági termelőinket meg kell védeni, és egyre nagyobb szerepet kap ugyan a világ kereskedelem, de megfelelő játékszabályok mellett. Nem lehetünk, nem írhatunk alá egy olyan megalapodást, amely teljesen megnyitja a partnereink felé a piacot, ugyanakkor viszont akadályozza a mi termékeink exportját. Itt fontosabb partner országokkal is folynak kereskedelmi tárgyalások, és nem tudom, hogy a bizottság a saját termelőink védelmének fontosságával tisztában van-e, és nagyon fontos, hogy ellenszolgáltatás nélkül ne nyissuk meg teljes mértékben a piacainkat. Köszönöm szépen. Grazie Herbert. Non possiamo far pagare Köszönöm szépen, Herbert. Valóban nem lehet megfizettetni a mezőgazdaság által azokat az előnyöket, amelyek más területről adódnónak. Köszönöm, elnök úr. Nem fogok most itt jogi elemzésbe bonyolódni, de azt fontosnak tartom elmondani, hogy nem tehetünk engedményeket a kereskedelmi eh, megállapodások keretében, hogyha másképpen akarnék fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy az Európai Unió termelőinek az érdekeit kell védenünk. A jelenlegi e Marokkó, EU-Marokkó megállapodással kapcsolatban már hallottuk, hogy ami a kvótákat illeti, nos ezeket nem tartották tiszteletben. A petíciós bizottságban éppen tárgyalnak egy ügyet, amelyben a petíciós bizottság azt kérte, hogy 1570 per 2007-es szabályt változtassuk, megmódosítsuk meg, főként ami a csalásra vonatkozik. Ez nem csak az európai, hanem a marokkói termelők érdekeit is szolgálná. Higiéniai előírásokra is vonatkozik a harmadik országokban. A jelenlegi helyzet Marokkóval kapcsolatban az európai gazdák számára igencsak hátrányos, hiszen Európába olyan termékek érkezhetnek, amelyeket a származási országban sem engedélyeztek, amelyek forgalomba lehet, még a származási országban sem engedélyezték. Estamos hablando de casi aproximadamente 700.000 hectáreas puestas en producción. A marokkói királyság zöld terve, úgynevezett zöld terve, azt célozza, hogy az agrárium termelését, az agrártermelést növeljék, ezt is figyelembe kell venni, hiszen hogyha az új megállapodásban bizonyos feltételeket nem fektetünk le, akkor negatív helyzetbe hozhatjuk, nagyon rossz helyzetbe hozhatjuk az európai gazdákat. Ezt is figyelembe kell venni az Európai Parlamentnek. Madam José Bové, George Lyon. Köszönöm szépen, Zsuzsi Bovénak adom meg a szót. A jogi kérdésekről én most nem beszélnék, azokról az imént már szót ejtettünk. Ahogy elhangzott valóban, az Intesz szakbizottságban jelentéstevő vagyok e témában ami a mezőgazdasági kérdést illeti, vissza kell nyúlnunk az eredetekhez. Mert hogy egy sor problémáról beszélünk. Az első kérdéskör az az importra vonatkozik, az import volumenire amennyiben a megoldapodás végrehajtásra kerül, 22%-kal fog a paradicsom import növekedni, 140 az uborka, a mandarin 22%-kal és 3500%-kal fog növekedni az EPER, az epernek a behozatala, ami azért nem semmi, ennek közvetlen hatása lesz a mezőgazdasági termelésre, a gazdákra, több millió gazdára Spanyolországban, Dél-Franciaországban, Olaszországban és Görögországban is. Úgyhogy véleményem szerint ezt látnunk kell. Ezek az adatok, ezek az azonnali ö, adatok, tehát hogyha, ö, mármint hogyha megállapodás aláírással kerülne, azonnal, a bóvó, ezek ezek a növekedések érvényesülnek. Négy évvel később még tovább növekednének ezek az, ezek az arányok ez a megállapodás, az a megkötése azt jelenti a gazdáink számára Dél-Európában, hogy rajta bezárhatjátok a bótot, kész ennyi a termeléseteknek. A második kérdéskör az áraknak a kérdésköre, illetve a vámszabályoknak a betartása. Nagyon világos lát, látszik az, hogy a Perpinya melletti nagybani piacnál, ahol a behozatal történik általunk, a nyomonkövetés nem korrekt módon történik. Óriási gondok vannak, azaz dömping árak érvényesülnek, és az illetékeket, a különböző vámokat nem fizetik meg az exportőrök. Ami pedig a növény egészségi ügyet érinti, ez már a harmadik kérdéskör, itt is gondot okoz az ellenőrzés. Az EU-s ellenőrzések nem rendszeresek, nem módszeresek, gyengék, és hát általában általános az növény egészségügyi kérdés. A következő negyedik probléma a bedding, azaz azt jelenti ez, hogy a földeket odaadják a befektetőknek azért, hogy azok kamatkoztassák a földeknek a jövedelmét, és nem a helyi gazdák mekkora a részaránya azon családi termelőknek, amelyek ilyenfajta tevékenységből bármiféle hasznot hoznak, ez egy nagy kérdés. Az imént már az Azura cégről tettem jelentést, 100 ezer tonnányi ö, gyümölcsöt és zöldséget exportálnak, ebben nagy mennyiségű paradicsomot, és ö, hát ilyen szintű kérdések merülnek fel ebben a témakörben, és hát van még egy további kérdéskör a munkaerőnek a költsége, illetve a munkaerőnek a helyzetének a kérdésköre. Ez is nagyon-nagyon feszült helyzetet eredményez. Egy biztos, hogy ezekről a kérdésekről a bizottság úgy tárgyalt, hogy a parlamentnek nem számolt be, mert hogy ezek a szabályok. A Mercosur esetében ugyanez a módszer fog érvényesülni, és a kanadai megállapodásokkal kapcsolatosan ugyanígy. Tehát kérdem azt, hogy el kell fogadnunk az, hogy az Európai Parlamentnek ki kell mindig várnia a bizottsági döntést, és gyakorlatilag csak el kell szenvednie mindazon döntéseket, amelyeket az Európai Bizottság hoz meg. Kérdés, további kérdés, hogyan lehet reformálni a kapott a gazdáknak a javára, az állampolgároknak, az EU-s polgároknak a javára ezen ezen eljárás alapján. Tehát mindezek megkérdőjelezik az egész kapnak a, a reformját. Éppen ezért azt mondanám, hogy következetesnek kell lennünk. Egy, kettő, az én jelentésemben, amelyet az Intaszakbizottság számára fogok készíteni, azt fogom mondani, hogy ne fogadjuk el ezt a megállapodást, és a jövőben pedig változtassuk meg az összes ilyen típusú megállapodásra vonatkozó módszert. Köszönöm szépen, elnök George Lyon, aztán pedig a következő kollega. Köszönöm, elnök úr. Lenne egy pár megjegyzésem, bár egy-kettőt elmondtak ezek közül előttem. A jó lenne, visszatérek a zárt ülésben elhangzottakra, fel kellene tennünk azt a kérdést az Európai Bizottságnak, hogy a Nyugat-Szaharára kiterjed-e a jelenlegi megállapodás hatája, és ha igen, akkor tudnunk kell, hogy a nyugat-szaharaiak érdekeit, szempontjait mennyire vették szempontba az eredeti megállapodás aláírása során, jobban, jobb lenne tisztában látni ez ügyben. Aggódom, hogy semmiféle hatástanulmány nem készült, megint csak, mint a Mercosur esetében ugyanazt a hibát követjük el, amikor is a parlamentet nem tájékoztatták megfelelően, nem tájékoztatták napra készen, és amennyire én tudom, nem áll rendelkezésre hatástanulmány, sőt, azt is hallottam, hogy nem is lehet hatástanulmányt készíteni. Ezt nem tudom elfogadni. Különböző forgatókönyveket lehet felvázolni, legalábbis meg lehet tippelni, lehet vázolni azt, hogy milyen hatások, következmények várhatóak egy ilyen megállapodásból, de hát tudnunk kell, hogy milyen hatással lesz Európára, az európai gazdákra, kereskedelemre egy ilyen megállapodás megkötése. Jelenleg ugyanis nem tudom, és enne, ezen információ hiányában hogyan várják tőlem, hogy megfelelő döntést hozzak ezért a szakbizottság elnökéhez fordulok, és azt kérem tőle, hogy elvi kérdés csináljon abból, hogy hatástanulmányt végezzen az Európai Bizottság, eh, hogy racionálisan dönthessünk el kérdésben. Mert nem csak azért, mert ez az első, sok hasonló lesz még a jövőben, hanem eh, azért is, mert nagyon fontos, hogy a mi szakbizottságunk az Európai Bizottsággal együttműködve most lefektesse az eljárásrend alapjait, mi lesz a munkamódszerünk az Európai Bizottsággal való együttműködésben, hiszen hogyan dönthetjük egyébként el, hogy ez valóban az európaiak, az európai farmák, far, <laughs> gazdák érdekeit szolgálja ez a megállapodás. Ilyen információ hiányában ezt nem tehetjük meg, ami legtöbbünk számára elfogadhatatlan. Remélem, hogy ezeket a kérdéseket fel tudjuk tenni, ezekre válaszokat kapunk, ahogy azt a jogi szolgálat is javasolta és még egyszer mondom, ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy az Európai Bizottság valamilyen fajta hatástanulmányt ezügyben végezzen. Grazie George. Danellis, a te Spiro. E poi Martino. Köszönjük. Következő hozzászóló. Είναι βέβαιο ότι πρόκειται για ένα δύσκολο και ευαίσθητο θέμα. Köszönöm. Roppant nehéz, kényes kérdés ez, ami különösen nehézé teszi a helyzetünket, mivel nem módosíthatjuk a megállapodás eh, rendelkezéseit. Csak a jóváhagyásunkat adhatjuk, vagy sem. Ami a jogi kérdéseket illeti, illetve Nyugat-Szaharát, eh, nos, erről nem beszélnék, de választ várok az Európai Bizottságtól az ezzel kapcsolatos kérdésünkre, és egyetértek az elhangzottakkal, mi szerint egész egyszerűen nem fogadhatjuk el az Európai Bizottság azon álláspontját, mi szerint hatástanulmányt nem nyújt be, miközben az európai gazdák legalapvetőbb érdekeiről beszélünk. Mercosur, Kanada, most pedig Marokkó ügyében elfogadhatatlan megállapodásokat nyújtanak be elénk, azért, hogy adjuk a jóváhagyásunkat. Mi állandóan uh, egy, uh, le vagyunk maradva, állandóan az Európai Bizottság által kész helyzet elé vagyunk állítva. Ez elfogadhatatlan főként a jelenlegi gazdasági helyzetben. Úgy vélem, hogy egy megállapodást eh, nem a részek, hanem az egész alapján kell megítélni. Ami az európai gazdákat illeti, különös tekintettel a kertészetekre, a zöldségtermelőkre, nos az ő érdekeiket sértik eh, elsősorban a megállapodás rendelkezései. Úgy vélem, hogy ezen konkrét megállapodás esetében fennáll a lehetősége annak, hogy defenzíven viszonyuljunk, kell viszonyulnunk ehhez a helyzethez, hiszen mégiscsak az a feladatunk, hogy elsősorban az európai mezőgazdaság, növénytermesztők és állattenyésztők érdekeit kell szem előtt tartani, ezeket kell megvédeni, és az európai mezőgazdasági modellt kell védenünk. Nem tudom, hogy mi lenne a politikailag korrekt döntés, Éppen ezért szerettem volna hangot adni aggodalmamnak, és e- elmondani, hogy várom az Európai Bizottság válaszát a feltett kérdésekre. Köszönjük, Danielis úr, Martin Osling. Ja, es gibt äh, viel... Több probléma is felmerül a megállapodással kapcsolatosan, ahogy itt több frakció képviselője is elmondta. Jelenleg az arab világ egyik legnagyobb összeomlásának vagyunk tanúi, és a marokkai társadalom is esetleg hasonló konfliktusok elé kerül, lehet, hogy pár hónap múlva teljesen más helyzetben leszünk, de ettől függetlenül ez a megállapodás mindenféleképpen kritikusan tekintendő. Itt nem egyenlő feltételek mellett tárgyalunk. Az import a mi szociális standardjaink, vagy környezeti standardjainknak eh, nem felelnek meg, és itt megfelelő szabályokat kellene érvényesíteni. A parlament eh, számára nagyon fontos, hogy egyértelmű irányt szabjunk, ha nem sikerül kritikus kérdéseket megvitatni ezen marokkói megállapodással kapcsolatosan, akkor szerintem a Mercosurral, illetve az egyéb szabad kereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatosan hasonló problémákba fogunk belefutni. Úgyhogy itt a jövőbeni megállapodásokról is szó van, illetve arról, hogy ez a megállapodás a szabadkereskedelem feltételét teremti meg, és ez ellentétes lehet az a saját termelőink, vagy a német termelők érdekeivel, amit nem engedhetünk meg. Köszönöm szépen, Papasztamkos kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy képesek vagyunk önmag, egymás között megállapodnunk erről a szabadkereskedelmi megállapodásról, ami nagyon kényes ágazatokat érint a mezőgazdaságon belül egyes tagállamok esetében, sokkal inkább, másút kevésbé talán. Mindenesetre el kell végeznünk a feladatunkat, és saját berkeinken belül kell megállapodnunk, el kell dönteni, illetve tisztában kell lennünk azzal, hogy nem nulláról indulunk ezzel a megállapodással. A jelenlegi jegyzőkönyv, amely 2003 óta van hatályban, már figyelembe vette a egyes ágazatok esetében, egyes termékek esetében a liberalizációt, kontingenseket állapított meg, különböző többéves programokat. Tehát ez a 2003-as jegyzőkönyv még mindig él. És ez a legjobb jegyzőkönyv, ha bár történtek bizonyos hibák az összeállításánál, de mindig van lehetőség a továbbfejlesztésre. Szerintem ezt alaposan eh, át kéne tekintenünk, és eh, meg kéne vizsgálnunk, hogy eh, fontos kérdésekkel, például a biztosítéki záradékokkal, vagy a kényes ágazatokkal hogyan járjunk el. Én osztom néhány termelő, például a paradicsomágazat, vagy a kertészeti termékek előállítóinak agájait, de minden esetre az Európai Parlamentnek felelőssége és kötelessége, hogy az ilyen problematikus szempontokat kezeljük, és a jövőre nézvést változásokat javasoljunk. Ha azonban mindenki elfogadja, akkor azt kell végrehajtani. Vannak olyan esetek, amikor az ellenőrzések sérültek, ami például a belépési dátumokat illeti, vagy a monitorozást. Itt komoly jogsértésekre került sor, és ezt is világosan kell látnunk. Itt egy olyan megállapodásról van szó, ami átfogó, egy szabadkereskedelmi zóna létrehozását is előirányozza, és nagyon fontos, hogy a különböző kérdéseket átfogóan, általánosságban tudjuk látni. Felismerve, hogy egyes termékek különösen kényes problémát vetnek fel, illetve ágazatok. Az EU illetve az EP, a szakbizottság tagjai mindenféleképpen azon kell, hogy dolgozzanak, hogy megfelelő ellenőrzési rendszereket létesítsünk, illetve érvény, jutassunk érvényre. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, rövid leszek. Támogatom Fontana úr megközelítését. Nagyon örülök, hogy a jelentés Bové úr kezei közé került az Inte részéről, és én támogatom Bové úr megközelítését is ebben a rendkívül fontos és kényes témában. Kedves kollégák, mindannyian láttuk a megállapodás negatív következményeit dél-európai tagállamokban. A szakbizottságunk keretében már megállapítottunk néhány aggályos pontot, amelyek általánosan érvényesek a földrész északi részén, épp úgy, mint délen, keleten vagy nyugaton. A megállapodás kulcs szava a kölcsönös liberalizációs intézkedések. Tehát itt kölcsönösről van szó, de a kölcsönösség nem egyfajta retorikai szóvirág, hanem ennek lényegileg kell érvényesülnie. Eh, És eh, ezt eh, mindenféleképpen érvényesíteni kell az agrárpolitikában, a különböző termékek esetében. Itt épp úgy szó van az egyenlő feltételekről, standardokról, az európai mezőgazdaság zöldebbé tételéről, Ugyanakkor viszont nem kaptunk semmiféle biztosítékot e tekintetben. A bizottság a az EU általános érdekeinek az őrzője, és így ide tartoznak az általános mezőgazdasági érdekek is az EU-ban. Sajnos a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság politikailag arrogáns módon lép fel, ami ellentétes az Európai Parlament, mint demokratikusan megválasztott testület demokratikus értékeivel. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, és azt hiszem, hogy nagyon pozitív jelzést kell a biztos felé küldenünk, hogy a magatartásával nem sértheti a az érdekeket, és nem hagyhatja figyelmen kívül a helyzetet. Ő neki őriznie kell a közös érdekeket, biztosítania azokat, és én nem fogok egyet érteni azzal az állásponttal, amit a parlament ezen megállapodás kapcsán elfogadott nemet kell mondanunk annak érdekében, hogy a saját intézményünk hangját közvetítsük. Itt értékekről van szó, és egy kulcsfontosságú szakbizottság véleményéről. Grazie Giorgio, molto chiaro. Michel Dantene, poi McGuinness. Köszönöm szépen, ez nagyon világos volt. Dante úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tovább lépek ahhoz képest, amit most mondott az utolsó hozzászóló. Ezen jelentéssel kapcsolatosan valóban arra van szükség, hogy módszertani kérdésekkel foglalkozzunk a két óra kapcsolatok keretében, és egy sor szerződésről, megállapodásról már szó esett. Hármat említettünk, de azt is tudjuk, hogy az Európai Bizottság továbbiakat tervez továbbvinni az Agri Szakbizottságnak véleményem szerint az a feladata, hogy megvívjuk egy harcot. Egy harcot belül a parlamenten belül, és egy másod pedig, egy másikat pedig kifelé. Az Agri Szakbizottságban szavazások voltak. A plenárison úgy szintén, és vereséget szenvedtünk, az intának a javára, hogy úgy mondjam, egy sor témában. Ne folytassunk politikát. Azt hiszem szükség van arra, hogy intézményi vitát folytasson a két szakbizottság, mert gondolom én, hogy az intabeli kollégáink nem látják át azokat a következményeket, amelyeket magukkal vonnak az ilyenfajta megállapodások Európában és máshogy is. Azaz, elfogadhatatlan, szó szerint így mondom, elfogadhatatlan az, hogy a parlamentnek a szavazásai, döntéseit egy biztos semmibe vegyen. Úgy, hogy nem veszi figyelemben a plenárisnak a határozatait, egyrészt, másrészt pedig azért, mert hogy különböző viták, eszvecseréknek a során egyszerűen ne vetségesé tesz minket, mert hogy állítólag mi nem értünk a témához. Elnök úr, én javaslom, hogy a szakbizottságunk egy határozatot hozzon, amely megadja az olvasatát, egyfajta olvasatot ad arról, arról a megállapodásokról, amelyeket megkaptunk véleményezésre, azért, hogy a politikai állásfoglalásunk, a politikai álláspontunk és kellő szavakat használunk világosá és közismerté válhasson. Továbbá az ellenőrzési tevékenység az Európai Parlament és az Agri Szakbizottság véleményem szerint ellenőrzéseket is indíthatna a tekintetben, hogy a megállapodások hogyan kerülnek jóvá ö, végrehajtásra, és mi magunknak is ellenőrzéseket kellene végeznünk. Ez a véleményem. Elnök, köszönöm szépen, Michel. Most pedig a kolléganőnknek adom meg a szót, Mariának. Megint is asszony következő. Köszönöm, rövid lehetek, mert a kollégák következetesen ugyanazt mondták el, mi szerint az Európai Bizottság eldöntő, hogy egy kereskedelmi megállapodást akar kötni, mi aztán később tudunk, szerzünk erről tudomást, részletesen nem tájékoztatnak bennünket. A Mercosurral kapcsolatban különösen e, érzékeny vagyok, hiszen ez az én hazámat, szűkebb hazámat e, szorosabban érinti azonban a déli gazdák, Dél-Európa gazdáim, még hogyha nem is a választóim, az, az ő sorsuk is foglalkoztat engem. Fontos, hogy ebben a szakbizottságban az Európai Unió összes gazdájának az érdekeit kell, hogy képviseljük, akiket igenis érintenek a két oldalú kereskedelmi megállapodások, főként akkor, hogyha nem vizsgáljuk megfelelően, hogy milyen hatással lehetnek rájuk. Papasztamkosz úr említette, hogy próbáljuk környezetbarátabbá, zöldebbé tenni a közösségi agrárpolitikát, de ezt nem tesszük meg a kereskedelmi megállapodásokkal. Ez számomra elfogadhatatlan, ezért csatlakozom az előttem szólókhoz. Köszönöm. Grazie, Mária. Köszönjük. Polenicska képviselő, aztán James Nicholson. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, to jest e, niezwykle... Köszönöm. Hölgyeim és uraim, roppan nehéz, összetett, bonyolult, kényes kérdéskörrel foglalkozunk, gyakran előfordul, hogy az Európai Parlament képviselői az Európai Bizottsággal nem értenek egyet. Régebben azonban eh, nem tudtunk véleményt nyilvánítani. Ez ügyben most azonban a Lisszaboni szerződés értelmében mindannyian véleményt nyilváníthatunk, a különböző döntésekért mindannyian együttesen viseljük a felelősséget. Ezért például ebben az esetben, adott esetben szinte biztos, hogy negatív hatással lesz az Európai Unió mezőgazdaságára ez a kereskedelmi megállapodás. Ráadásul az Európai Unió piacára bekerülő termékek egyáltalán nem biztos, hogy a fogyasztók számára jók lesznek, sőt, az élelmiszerbiztonság terén komoly fenyegetést vélek felfedezni, hiszen felmerülnek kétségek azzal kapcsolatban, hogy hogyan, miként, ki állítja elő ezeket a termékeket. Harmadsorban. Arra is érdemes rámutatni, hogy ennek a megállapodásnak az előnyeit elsősorban a kereskedők eh, élvezik majd, akik több éves szerződéseket szállítói szerződéseket kötnek, maguk a gazdák ennek semmiféle előnyét nem látják, tapasztalják majd, sem Európában, és hát igazából Marokkóban sem. Jó néhány aggodalmat, kételyt felvetettünk már eddig is, ezért szerintem mivel nincsen beleszólásunk a megállapodás végrehajtásába, miközben felelősséggel pedig eh, mégiscsak eh, tartozunk, minket is felelősségre vonnak majd a fogyasztók, ezért nem szabad támogatnunk egy ilyen megállapodást. Következő, köszönjük, következő hozzászól James Nicholson. Köszönöm, elnök úr. Nagy érdeklődéssel hallgatom a kollégák gondolatait, főként a déli tagállamokból származókét. Szerintem az elsősorban érintettek aggodalmait kell meghallgatni McGinnis kollégénával is nagy részt eh, egyetértek. Igen vagy nemet mondhatunk egy ilyen kereskedelmi megállapodásra. A probléma az, hogy nem tudunk eh, válogatni közülük, nem tudjuk azt mondani, hogy erre igen mondunk, arra pedig nem. Tehát egyetértek azokkal, akik elmondták, hogy ez nem tűnik jó ötletnek. Az Európai Bizottságnak nagyon közel állnak a szívéhez ezek a két oldalú kereskedelmi megállapodások, ezért olyan elvi döntéseket kell hoznunk, amelyek alapján majd később támogatjuk vagy sem ezeket a megállapodásokat. Nagyon jó, hogy Bófa és Fontana urak kezében van eh, ez az ügy, akiknek a javaslataira támaszkodhatunk. George Lyonnal is egyetértek, aki ragaszkodik ahhoz, hogy hatástolmányok készüljenek, hiszen enélkül a sötétben eh, tapogatózunk, vakon kell majd döntenünk, az Európai Bizottságtól ezt az információt követelnünk kell, eh, és egyetértek azzal, hogyha nem tudunk eh, kidolgozni valamilyen együttműködési módszert, keretet az INTA bizottsága akkor előbb-utóbb baj lesz ebből, mert bizony összetűzésbe kerülünk majd, a kereskedők és az agrárium érdekei nem mindig ugyanazok, és sajnálatos módon úgy látom, hogy az agrárium érdekeit nem tartották minden esetben szem előtt. Köszönjük, rendben, mondja az elnök. E, serie interventi. Nagyon érdekes hozzászólásokat hallhattunk, megfontolandó gondolatokat. Ha megengedik a kollégák, akkor én is hozzáfűznék egy-két keresetlen szót az elhangzottakkal, egyetértek, e, azonban én inkább a módszertanra a két oldalú megállapodások mozertanára koncentrálnék, amit ma megadunk Marokkónak, azt holnap Tunéziának is meg kell adnunk, és a többieknek is. Ez egy precedens lenne. Mi jobban szeretjük a több oldalú szerződéseket, és kevésbé a két oldalú szerződéseket, hiszen ez soha nem szolgálja az érdekeinket. Clarkónak adom meg az Európai Bizottság részéről a szót, aki majd megosztja velünk a gondolatait a témában. Parancsoljon! Well, thank, thank you. Köszönöm szépen, elnök úr! Az Európai Külügyi Szolgálat egyik kollégáját majd megkérem, hogy egy konkrét szempontra, ami Nyugat-Szaharát Nyugat illeti, válaszoljon. Itt ez az új szolgálat hatáskörébe tartozó kérdés, de mielőtt ezt megteszem, még röviden szeretnék reagálni a tartalmi kérdésekre, amit a képviselők most felvetettek. Tudom, hogy egy szélesebb körű vitára kerül majd sor február 14-én, miután a jelentés tevő elkészíti a jelentés tervezetet, és akkor majd részletesebben kitérhetünk a tényekre, a tartalmi kérdésekre, és nem plegykákra támaszkodunk. Előzetesen azonban a következőképpen reagálnék a képviselők által felvetettekre a bizottság részéről egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy a megállapodás egészét kell vizsgálnunk, és nem részekre osztva. Egyetértek azzal is, miszerint az Agri szakbizottság hivatott megítélni, hogy a kereskedelmi és export érdekeket mennyire teljesíti az EU mezőgazdasága szempontjából, illetve a fejlesztési érdekek mennyiben érvényesülnek egy szegényebb déli szomszéd esetében, Marokkó esetében. A megállapodás tartalmát és hatáját illetően el kell mondjam, hogy a megállapodást elsősorban a szerénység jegyében már ami a hatályt illeti, a szerénység egyében eh, hoztuk tető alá. A tényekről tárgyaltunk, és a tények alapján döntöttük el, hogy mi elfogadható és mi nem. És ez a meglévő megállapodásra épül, amely kb. 10 éve hatályban van már. A mostani megállapodás igyekszik megfelelni annak a politikai keretrendszernek, ami a mediterrán partnereinkkel kapcsolatos, illetve egy lépést még megtesz a mezőgazdasági termékek kereskedelmének liberalizációja irányába. Ez egy szerény lépés, nem jelent teljes mértékű liberalizálást az EU részéről, és az új megállapodással továbbra is szeretnénk az exportunkat liberalizálni, ha a Marokkóból származó importot 30%-ról 55%-ra, mármint ennek a liberalizálását 30-ról 55%-ra szeretnénk emelni. További 30%-kal 30%-ról 55%-ra emeljük az importot, és 14 százaléka nyitja meg Marokkó az európai termékek előtt a piacát. Jelenleg az össz import EU-s a 70 százalék, 70 százalékban exportálnak, tehát ez a 14 és a 70 ugyan aszimmetrikus arány, de összességében Marokkó sokkal nagyobb mértékben liberalizálja a, az európai termékek előtt a piacát, mint fordítva. Tudom, hogy ez nagyon kényes ágazatot érint, nevezetesen paradicsom termelés, de itt néhány tényt azért figyelembe kell venni. Az EU a megállapodás keretében azt javasolja, hogy a marokkói piacok előtt, paradicsom előtt 52 ezer tonnával emeli a piaci hozzáférést, ami a TRQ értelmében 250 ezer tonnával emelné a piaci hozzáférés, ami messze elmarad a jelenlegi kereskedelmi forgalomtól. Tehát tulajdonképpen itt a jelenlegi kereskedelmi sémát akarjuk konszolidálni. Hát az 52 ezer összesen töredékét képviselő a 8 milliós tonna fogyasztásnak, és 0,6%-át nyitjuk meg az európai piacnak a marokkói paradicsomok előtt. Tehát nem érezzük, nem gondoljuk, hogy ez gazdaságilag lehetővé teszi a hatás tanulmányt tekintettel erre a nagyon szerény piacnyitásra. De, mint ahogy említettem, még további vitára is sor fog kerülni a megállapodás jövőjét majd még megvizsgáljuk, és én természetesen nyitott vagyok a legkülönbözőbb frakciókkal is tárgyalni erről a kényes kérdésről. És még egy utolsó kérdést is felmerültek a speciális preferenciális rendszerrel kapcsolatosan illetve az európai standardok érvényesüléséről. Ezek változatlanok maradnak, és a megállapodás biztosítéki záradékai között ezeket felvettük, valamint konzultatív eljárások is szerepelnek a megállapodásban esetleges problematikus esetekre. Van egy safeguard clause, egy biztonsági záradék, természetesen egy védzáradék, és több képviselő ezen kívül még felvetette azt is, hogy aggályos az esetleges csalások vagy visszaélések helyzete. 2007-ben az OLAF egy vizsgálatot folytatott az ilyen állítólagos csalás ügyekben a zöldség-gyümölcs ágazatban, és a megállapításuk szerint a kereskedelem alul árazása nagyon alacsony mértékű volt, mindössze 300 ezer euró. Tehát keres, a teljes kereskedelmi forgalmat figyelme véve itt a csalások elhanyagolható százalékot jelentettek. Tehát nagyon fontosak ezek a tények abból a szempontból, hogy összefüggésében tekintsük a megállapodást, de természetesen nagyon hálás vagyok a felvetéseikért, hiszen ez is hozzá segít minket ahhoz, hogy megfelelően tudjuk a megállapodást összeállítani. És még egyszer a kollégámnak a külügyi szolgálattól átadnám a szót, hogy a Nyugat-Szaharával kapcsolatos kérdést elmondja. Csak kérem szépen, hogy röviden, mert hogy az idő kereteinket be kellene tudni tartanunk. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek valóban ezzel a kérdéssel kapcsolatosan mezőgazdasági liberalizációnak a kérdésköre alkalmazandó a Nyugat-Szaharára, igen vagy nem. A kérdés nagyon egyszerű feltenni, de ugyanakkor nagyon összetett kérdésről van szó. Jogi kapcsolat van ezen megállapodás között, és a Marokkóval kapcsolatos társulási szerződés, amely 2010 óta hatályos, annak a 16-os cikke előirányozza azt, hogy Marokkó fokozatosan fogja bevezetni a mezőgazdasági és halászati termékeknek a kölcsönös liberalizációt. Ennek a cikknek a fényében kell, hogy megközelítsük ezt a kérdést. Ez ennek a keretében 2009. decemberében lépett előre a bizottság a megállapodás tekintetében, és oda jutottunk, hogy egy sor jegyzőkönyv módosításra szólt, illetve különböző cikkek, cikkelyek is. Na most, a társulási megállapodásban csak Marokkóra történik utalás. Semmiféle utalás nem történt benne a Nyugat-Szaharára, és ugyanígy történt ez a liberalizációs megállapodás tekintetében a mezőgazdasági termékek esetében. De facto miről is van szó nyugat szahara esetében? Egy nem önálló területnek tekintett területről van szó, az ENSZ legalábbis így tekinti ezt, és az Európai Unió az ENSZ álláspontjához alkalmazkodik. E tekintetben az ENSZ főtitkára februárban, 2002-ben megfogalmazta az álláspontját, a természeti erőforrásokra vonatkozó szabályokat is, amennyiben egy nem önálló területről származó termékekről van szó, nem illegálisak ezek a termékek, mind addig, ameddig a helyi lakosságnak az érdekeit és hasznát szolgálják a különböző eljárások. Továbbá az igazgatás a barokkónak nyugat-szahará fölött a nemzetközi jog figyelembe vételével történik. Továbbá sem a társulási megállapodás, sem a mezőgazdasági liberális megállapodás nem irányoz elő külön szabályokat a termékeknek a felcímkézésére. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a bizottság képviselőjének, és most pedig megadom a szót Fontana úrnak azért, hogy a végkövetkeztetését megfogalmazza röviden. Köszönöm szépen, elnök úr, feljegyeztem a különböző álláspontokat, amelyeket a vita során megismerhettünk. Köszönetet szeretnék mondani az együttműködésükért, és a köszöntet megfogalmazom ezen kívül az Európai Bizottság felé. Felveszük a kapcsolatot azért, hogy mindezen szempontokat beépítsük a jelentésükbe. Elnök, köszönöm szépen, most pedig áttérünk a ö, hetes napi rendi ö, pontunkra, mint hogy Tabajdi úr azt kérte, hogy ezzel a kérdéssel most foglalkozzunk. Az Európai Unió és a Svájc között létrejött mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek eredet megjelenések és a földrajzi rezések oltalmáról szóló megállapodás. Tabajdi úr az előadó. Köszönöm szépen, elnök úr. Remélem, hogy ez a megállapodás amely megállapodásnak az aláírói az Európai Unió és Svájc nem ö, fog olyan élénk vitát serkenteni, mint amilyen vitát keltett a marokkói megállapodás, Ö, ugyanis 2000 2002-ben tudni kell az, hogy már megkötetett egy megállapodás az Európai Unió és Svájc között, a Svájci Államszövetség között, azért, hogy védelemben részesüljenek az oltalom alatt álló eredet megjelölések, illetve az oltalom alatt álló földrajzi jelzések is védettséget érve, ezek legyenek szó, vagy legyen szó Európai Uniós termékről, vagy svájci termékről. Na most, a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság, az INTA még nem készítette el a saját jelentését, ezzel együtt mi már elkészítettük a saját véleményünket és a véleményünkben azt javaslom az Agri Szakbizottságunknak, hogy javasoljuk, hogy a támogatását a bizottságnak adjuk meg a támogatásunkat azért, hogy egy új megállapodás születesen a Svájci Államszövetséggel a földrajzi ö, eredet megelőzését, eredet földrajzi tekintetében, és az eredet megjelölés tekintetében is. Először is, még azt is szeretném elmondani, hogy pontosan tudjuk az, hogy Scottas úrnak a jelentését már jóváltuk a minőségpolitika témájában. Jelenleg pedig azon fáradozunk, hogy az Európai Tanácssal együttesen, mégpedig a magyar elnökség keretében megszülethessen az eredet védelemről szóló szabályozás, illetve az eredet megjelölésről szóló jogszabály. Éppen ezért a véleményemben azt javaslom, hogy miután majd megtörténik az új minőségpolitikai jogalkotási eszköz, az Európai Bizottság felülvizsgálja ezt a megállapodást, azaz az Európai Bizottság tegyen meg mindent azért, hogy megszülessen az összhang, az új jogalkotási eszközel megszülessen az összhang, illetve biztosítassék a Svájci Államszövetség megállapodása és az új jogszabály közötti összhang. Ez lett volna az egyik megjegyzésem. A másik megjegyzésem az Agri Szakbizottságra vonatkozik olyan értelemben, hogy a különböző megjelölések az OM-ek és az OFJ-k esetében nem eléggé pontosak. Az oltalom alatt álló beredett megjelölések és az oltalom alatt álló földrajzi jelzések nem eléggé pontosak. Azaz a mellékletekben azt látjuk, hogy a Bachusz termék esetében például a helyzetet nem jól tükrözi az, ami a megállapodás szög szövegében van. Tehát a 2009-es szeptemberi álláspontokban született itt a, a szövegezés, éppen ezért az Agri azt javasolja, hogy az adatbázisba épüljenek be az új eredet megjelölést védelme alatt álló termékek, illetve a földrajzi jelzések azon termékek esetében, amelyek védettek. Elnök úr, javaslom tehát azt, hogy ami az Agri Szakbizottságot illeti, ezen, ezen észrevételeken együtt, amelyek szerepelnek a véleményemben, tehát ja, támogassuk az új megállapodást a svájci államszövetséggel. Még egy kis tájékoztatásként elmondanám, hogy az utóbbi nyolc évben voltak viták Svájc és Franciaország között, Osztrák, Osztria és Svájc között. Ezek a vitás ügyek megállapodás sárjumába kerültek, megszülettek a rendezések, figyelembe véve a korábbi otthonomától álló megjelölési szabályozást, és jelenleg semmiféle jogvita nem létezik sem az OM-ek, sem az OF jég tekintetében. Köszönöm szépen. Grazie all'onorevole Tabaji. Nagyszerű, nagyon szépen köszönöm Tabaji úrnak. Clark úrnak adom meg a szót, ha más nem kíván szólni, úgyhogy Clark úr. Ön következik. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy nyugodtan elmondhatom, hogy ez egy sokkal kevésbé vitás megállapodás, mint eh, amiről épp most szó szóval, eh, volt, nem beszélve a Mercosur féle megállapodásról. Szeretnénk megköszönni Tabajdi képviselő úrnak a véleményét. Feljegyeztük az összes megjegyzését, amit most elhangzott. A megállapodás nem terjed ki a borra és szeszes italokra, mert ezekre már a jelenlegi megalapodás vonatkozik, és ezt rendszeresen felülvizsgáljuk, aktualizáljuk annak érdekében, hogy hogy aktuális legyen a lista. Tehát az új megállapodás minden egyéb mezőgazdasági termékre ki fog terjedni, és tekintettel arra, hogy az Európai Unió a földrajzi jelzést a szakpolitikája egyik kulcselemének tekinti, annak teljes oltalmát biztosítani kívánja. Éppen ezért reméljük, hogy a szakbizottság áldását adja a megállapodásra. Köszönöm szépen. Sászbá, vuoi aggiungere qualcosa? Onorevole no? Benissimo. Allora possiamo... Tabadi úr nem kíván ehhez hozzátenni, akkor a módosítók határideje február 3-a, holnap után, és majd ezt követően szavazni fogunk a Svájccal kötendő megállapodásról. Következik a hármas napi rendi pont. A közös agrárpolitika a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozása, mint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezések. A bizottság fog először szólni a javasolt kiigazításról, illetve a közös piac szervezésről. Itt bizonyos módosításokra van szükség a Lisszaboni szerződés hatályba lépését követően, ami megszüntette a korábbi komitológiai eljárást és a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról a 2090-es cikk rendelkezik, valamint a végrehajtási jogi aktusokról a 291-es. Decemberben már szóltunk a közvetlen kifizetések és vidékfejlesztési rendeletek kiigazításáról, ma pedig a bizottság az egységes közös piac szervezésre vonatkozó rendelet kiigazításáról fog szólni, ami fontos, illetve nagyon nagy részt összefügg a kap finanszírozásáról szóló rendelet kiigazításával is. A bizottság most először javasolja a 43 per 3-as bekezdés alkalmazását, ami a tanács önálló döntés hozatali eljárására vonatkozik. Ez politikailag egy kényes és intézményi értelemben is egy kényes kérdés, tehát ezt mindenféleképpen meg kell vitatnunk, meg kell vizsgálnunk jogi szempontból. Olgárd úrnak adom meg a szót, hogy vezesse be a témát. Thank you, Mr. Chairman, Mr. De Castro. Köszönöm, elnök úr. Nagy örömmel szolgál, hogy itt lehetek ebben az új épületben. Most először lehetek itt. Úgy tűnik, hogy a parlament megfelelő körülmények között végezheti a munkáját, mi csak irigykedni tudunk az Európai Bizottságban dolgozók, de hát ez más kérdés. Egy bevezetést kell tartanom, nem kívánok túl sokat, nem akarom túl sokat szaporítani a szót, mert sokan ismerik ezt a témát, javaslatokat már tettünk. A, egy nagy csomagról van szó idén, idén a közös piacszervezésről. Több mint 300 oldalnyi, több mint 300 cikknyi, rengeteg melléklettel. De hogy egyszerűsítsem a javaslatot, nos valójában a közös piacszervezést próbáljuk a Lisszaboni szerződéshez alakítani. És a régi komitológia eljárásról kell áttérnünk, ahol eh, volt management committee, igazgatóbizottság, és ahogyha eh, minősített többség ellenezte, akkor tanácsra mentünk, ha nem, akkor eh, a szabályozó eljárást használtuk, ahol minőség, minősített többségre volt szükség, Na, erről a bonyolult rendszerről próbálunk átállni Lisszabonra, ha fogalmazhatok így. A javaslatot kérem, hogy kezeljék sürgősnek, sürgős kérdésnek, mert hát csak azért is, mert egyrészt egy, a világosabbá teszi a rendszert, a közös szervezés, bár csak 2007-ben fogadták el, azóta is a borreform, 2008-as borreformnak köszönhetően óriási átalakuláson ment keresztül, az állapot felmérés, a közösség agrárpolitika állapot felmérése miatt 2009-ben, most pedig eh, egy dzsungelnyi cikk rendelkezik erről, amit imádnak a jogászok, de a normális az emberek, az átlag emberek nem, mert így teljesen olvashatatlan, átláthatatlan. Ezért a célja ennek a javaslatnak, hogy konszolidáljuk a meglévő szabályokat, szabályrendszert, hogy egy olvasható, érthető struktúrában tálaljuk, ami lehetővé teszi, hogy a nem jogászok is megértsék, hogy miről van szó. Ezt szerettem volna rögtön az elején hangsúlyozni. Ez az átláthatóság és az egyszerűsítés céljait szolgálja, ezért végeztük ezt el. To uh, render. Ezen kívül a Lisszaboni szerződést működők is pessé kell tenni, ez már kényesebb része ennek a csomagnak. Hadd hangsúlyozzam, hogy E kontextusban az Európai Bizottság hangsúlyozza, hogy a hatáskörök nem változtak a korábbi komitológiai eljáráshoz képest. Nem az a célunk, hogy újabb hatásköröket újabb hatáskörökhöz jussunk. Az Európai Bizottság persze szereti, hogyha nőnek a hatáskörei, de most nem erről van szó. Nem, egész egyszerűen a Lisszaboni szerződés által támasztott új követelményekhez, új realitáshoz kell alkalmazkodnunk. Mert a Lisszaboni szerződés nem mindig fogalmaz egyértelműen. Én nem ültem ott a konventben, én a tanácsban sem szólhattam hozzá és néha felmerül az emberben a kérdés, hogy hogyan tudtak ilyen nyelvezetről megállapodni az állam és kormányfők, ezek a, az emberek. Na mindegy, hát ez a múlt, ez már a múlté, ez a múlt zenéje. Most nekünk azzal kell foglalkoznunk, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, az, a bizottságnak delegált hatáskörök hogyan működhetnek a Lisszaboni szabálykeretben, szabályrendszerben, a végrehajtási aktusokhoz, avagy a delegáltam vagy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokhoz tartozik-e a végrehajtási aktusok, ami a Management Committee jól ismert eljárásrendjét követi, amikor egy blokkoló minősített többségre van szükség, tagállamok is jól ismerik ezt, nincs ebben semmi meglepő. A, tehát a végrehajtási aktusokra vonatkozó rendelkezésen belül fene lehetősége annak, hogy az Európai Bizottság egyedül önmagában hozzon döntést, ahogy az eddig is volt a helyzet. Ez például a redukciós koeficiensek megállapítása kvótákra vonatkozóan, amikor a rendelkezésre álló mennyiséget túllépik a kérelmek, vagy az import vámok referenciárak megállapítása. Ez továbbra is az Európai Bizottság döntéshozatalai szintjén marad. És aztán tovább lépünk a felhatalmazáson alapuló delegált jogi aktusokra. Amikor parlament és a tanács, a jogalkotók által elfogadott jogszabályokat érdemben, nem érdemben kell módosítani, ez kvázi jogalkotói hatáskör. Ezért egyértelmű, struktúrát munkamegosztás van. Az alapvető aktus elfogadása a tanács és a parlament feladata, a delegált aktusok ellenőrzés, replikáció, parlament és tanács, a harmadik pedig a komitológiai eljárás és egy ilyen kvázi, vagy félig meddig management committee eljárás. Ez a felosztás mi tartozik a végrehajtási aktusokhoz, és mi tartozik a delegált felhatalmazása napló jogi aktusokhoz. Nos, nagyon apró, fogú, fésűvel próbáltuk ezt valahogy ki, átfésülni, átvilágítani, hogyha túlságosan is körültekintően jártunk el, akkor az annak köszönhető, hogy amikor amikor felmerült a, akár a kételj, a legkisebb kételj is felmerült, akkor inkább a delegált aktusokhoz tettük, mint a végrehajtási aktusokhoz. Tehát, ha hibáztunk, akkor ezt a túlzott óvatosságunk miatt tettük, megpróbáltuk azt, hogy eh, nehogy úgy nézzen ki, hogy a 209-es cikk és 200 91-es eh, cikken eh, túllépünk, a feltámozáson alapuló jogi aktusok keretében lehetősége van az Európai Bizottságnak arra, hogy egyedül hozzon döntést, ezen döntéseket ellenezheti valamelyik intézmény, a tanács, vagy a parlament, és ezt a felhatalmazást visszavonhatják, erre időkorlátot szabhatnak meg, vagy ha ilyen nincs, akkor ezt eh, meg lehet eh, esetleg eh, újabb döntés nélkül is meghosszabbítani, hallgatólagosan, tehát a tanács, a parlament és a bizottság dolga, hogy formalizálja, hogy hogyan működik majd pontosan a feltalmazáson alapuló jogi aktusok rendszere. Nem feltétlenül így struktúrálta volna az Európai Bizottságot ezt, Európai Bizottság ezt, hiszen így nagyon nehéz helyzetbe kerülünk, hiszen igen, gyakran egyedül kell nekivágnunk a nyílt tengernek, és aztán érhet minket e, vihar, rossz szél, a parlament vagy a tanács irányából is. Ezért e, úgy tűnik logikusnak, és ehhez fogunk ragaszkodni, hogy szakértőkkel konzultáljunk, a tagállamok szakértőivel, és a parlament szakértőivel is. Természetesen a parlament szabadon eldöntheti saját bölcsességében, hogy kiket jelöl ki erre a konzultációra. Erre vonatkozó tanácsokat nem adnánk, de jó lenne, hogyha a parlament titkársága, vagy asszisztensek, vagy szakértők, akik mintegy tükröznék a, a tagállamok szakértői szintjét, tehát hogy ne legyen sem magasabb, se alacsonyabb szintű. Nyilván ennek a konzultációnak a célja az, hogy az érdemi elemei megalapozottak legyenek a döntésünknek, hogy a meghozott döntésünk valóban tényeken alapuljon. De, és ez már politikai jellegű kérdés, ezzel, ennek segítségével elkerülhetjük azt is, hogy a tanács vagy a parlament úgy érezze, hogy, hogy atomfegyverhez kell nyúlnia, ellenzi a javaslatunkat, vagy a még több megatonnás atomfegyverrel visszavonják az Európai Bizottság felhatalmazását. Jó lenne minél szer ebben a helyzetben találnunk magunkat, ezért olyan operatív munkamódszert kell kidolgozni az Európai Bizottság, a Parlament és a Tanács között, amely segítségével zöggenőmentesen, rutin módon működhet eh, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok rendszere. Ennyi tehát. Ennyit mondanék a javaslat jellegéről, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, a végrehajtási aktusok rendszeréről. Most pedig rátérnek egy olyan kérdésre, amelyre az elnök úr is utalt, ami nem más, mint a, a 43 per 3-as kényes kérdése. Fogalmam sincs, hogy honnan jött a 43 per 3. Én és kollégáim nevetünk részt a vitákban annak idején, és Szerettem volna. Én most itt ülve jobban szeretném, ha nem lenne 43 per 3-as, de hát hiába nincsenek értelme, mert van 43 per 3-asunk, ezért megvan ez a egyszer csak ránk borult ez a csontváz valahonnan a kardrób szekrényből, hát most már nincs más hátra, mint hogy eh, a testet adjunk ennek a eh, formátlan eh, masszának. Valahogy véletlenül egyszer csak itt termet, és most már együtt kell velünk, vele élnünk. Próbáljuk ezt tehát úgy értelmezni, a 43 per 3-ast, hogy amikor a Lisszaboni szerződés az agrárium terén legfőbb újítása vagy célja az, hogy az agrárkérdésekben döntéssel járjunk el. Hogyha ez volt a cél, akkor mi értelme annak, hogy a területek, agrár területek legnagyobb részét, mint például a tejkvóta, vagy árak, vagy cukorkvóták, vagy ezen fontos, érdekes területeken, például a cukorpiac szervezés. Nos, ez a parlamentnek semmi köze. Na hát ez teljesen logikátlan. Próbáljuk meg úgy felöltöztetni ezt a rendelkezést, 43 per 3-ast, amely tiszteletben tartja a Lisszaboni szerződés szellemét. És ennek ellenére nem megy szembe sem a szakpolitikával, sem a szerződéses rendelkezésekkel. Ezért mérséket körültekintő módon tartjuk javasoltnak a 43 per 3 alkalmazását ilyen kritériumok, feltételek mellett tudjuk megfelelően tárolni a vajat, vagy tudjuk felhasználni a, a fél, félzsíros tejport táp állat tápokban alapvetően, tehát ez volt a gondolkodás, mondunk, nem tudunk mit kezdeni, egy van 43 per 3-asunk, majd erre egyébként lesz egy külön, teljesen külön javaslatunk is. Egyelőre azonban együtt kell, meg kell tanulnunk együtt élni ezzel a 43 per 3 as ezzel a távoli rokonnal, aki egyszer csak beköltözött ide a házunkba, és úgy tesz, mint a családtagja lenne. Nos, ennyit szerettem volna elmondani bevezetőként, elnök úr. Azt is szeretnénk, hogyha minél hamarabb, minél hamarabb el tudnánk fogadni ezt a 40 per 3, 43 per 3-as cikket, Ameddig a közös piac szervezésben dolgozunk, addig a meglévő régi szerződés komitológiáján belül kell mozognunk. Amíg nem fogadta el ezt a javaslatot a két társadalkotó, tehát a tanács és a parlament, addig a régi komitológiával kell együtt élnünk, ezért szeretnénk, hogyha minél gyorsabban járnának el, eh, minél hamarabb elfogadnák ezt. Mielőtt befejezem, még annyit hagyd mondjak el, hogy a forgalomba hozatali normák, csomagolási normák tekintetében is vannak elemek ebben a csomagban. Ezt hagyják figyelmen kívül, ez egy külön javaslat igazából, amelyet külön is benyithatunk volna, hogyha ezekbe is belebonyolódunk most ezen a ponton, akkor csak további késedelmet szenved ennek az elfogadása. Ezért megpróbáljuk ezeket külön kezelni, és elsősorban is kizárólag az alignment témájáról folyó vitát felgyorsítani. Köszönöm. Bene, grazie. Eh. Köszönöm szépen. Köszönöm, Olgár úr, és eh, az Agri főigazgatóság eh, munkáját is, és kérem adja át a biztos úrnak a köszöneteimet. Mint ahogy hallottuk, a bizottság igyekszik egyensúlyt teremteni a felhatalmazáson alapul és a végrehajtási jogi aktusok között, és mi magunk is támogatjuk mindezt, és csak tisztelettel adózunk, hogy ilyen óvatos megközelítést alkalmaznak. Minden lehetséges erőfeszítést meg fogunk a részünkről tenni, hogy előre lépjünk, és úgy tervezzük, hogy júniusra elvégezhetjük ezt a munkát. Természetesen vannak bizonyos agályaink, amelyeket a tanács felé közvetítenünk kell. Úgy érezzük, hogy a tanács nem kíván gyorsan lépni a delegált és végrehajtási jogi aktusok számunkra kérdést jelentenek. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok azt jelenti, hogy a tanács bizonyos szerepet kap, a végrehajtási jogi aktusok pedig kizárják a parlamentet, tehát számunkra is nagyon fontos a kellő egyensúly megtalálása. Természetesen alkalmazkodnunk, alkalmazkodnunk kell a Lisszaboni szerződéshez, de nem mindegy, hogy ezt jól vagy rosszul tesszük-e. Úgyhogy én nagy örömmel hallgattam a bevezetőjét, Algárt úr. A koordinátorok és jó magam is nagy figyelemmel hallgattuk önt, és különösen üdvözöljük, hogy gyorsan kíván ezen a területen lépni. Szeretném rögtön leszögezni, hogy ugyan megköszönjük a bizottság munkáját, de kérjük is, hogy gyorsan lépjenek, ugyanis úgy érezzük, hogy lesznek bizonyos nehézségek a tanácssal, ugyanis ők kevésbé lelkesek a gyors elfogadás tekintetében. Klassz asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Igen, helyesen hangsúlyozta, hogy itt egy nagyon fontos jelentésről van szó, itt egy döntő kérdésről van szó. Én is szeretném megköszönni a bizottság képviselőinek a bevezetőjét. Rengeteg kérdésem van a delegált jogi aktusokkal kapcsolatosan, és ezt olyan gyakran halljuk, hogy ez komoly aggályra ad okot. Itt nem csak egy oldalon kell alkalmazkodnunk a Lisszaboni szerződéshez. Az Agrár, az Agribizottság számára itt arról van szó, és ezt ígérte a Lisszaboni szerződés is, hogy nagyobb befolyással bírjunk az agrárpolitikára. Tehát itt nem pusztán egy egyszerűsítésről van szó, amit természetesen mindenki támogat, mindenki szeretne egyszerűsödést. Holgert úr azt is igen helyesen elmondta, hogy ez egy óriási csomag, rengeteg rendelet került ebbe bele, még a bor szektor is, és szeretném hangsúlyozni, hogy itt egy technikai egyszerűsítésre is szükség van. Az internet lehetőségeit is meg kell vizsgálni, a kereső funkciókat is ki kell választanunk, ez technikailag szerintem lehet lehetséges, tehát ezt is meg kell vizsgálni. Visszatérve a felhatalmazáson alapú jogi aktusokra, itt két jelentés szerepel előttünk a 3 és a 4-es napi rendi pont keretében. Azt kell meghatároznunk, definiálnunk, hogy mit szándékozunk elérni, és mik a célunk. A, jog, a delegált jogi aktusok kapcsán Olgárt úr is elmondta, hogy itt befolyást, beleszólást szeretnénk kapni. Viszont hol van a parlament, amikor döntést kell hozni az egyes rendszerek kialakításában, hogyan folyhatunk bele, hogyan érvényesíthetjük a politikai szempontokat? Itt megfelelő politikai felelősség is terhel minket, mint képviselőket, éppen ezért a parlamentnek biztosítani kell a megfelelő szerepet. Nyilvánvalóan mi is szeretnénk, hogyha ezt a munkát elvégeznénk. A bizottság az egyensúlyra törekszik, de számunkra parlamenti képviselők számára, ami a végrehajtási jogi aktusokat, illetve a delegált jogi aktusokat illeti, mi tartozik eh, az egyik, illetve a másik eh, csoportba. És itt eh, politikai döntésekről van szó, ezt nem szabad lesöpörni az asztalról. Itt beszélnünk kell például az állami a közraktározás ügyéről is, illetve az egyes tagállami struktúrákról. Tehát én azt kérdezem csak, hogy a politikai befolyásolási lehetőséget hogyan lehet a parlament bizt, számára biztosítani? A tanács is joggal felteszi ezt a kérdést. Itt nem csak arról van szó, hogy beleszólást szeretnénk, hanem arról is szó van, hogy az egyes rendszereket hogyan alakítjuk ki, hogyan tudunk ebbe belefolyni. Úgyhogy szerintem nagyon körültekintően kéne eljárni, és nem mondhatjuk egyszerűen azt, hogy ezt a munkát a bizottságra hagyjuk, tehát szerintem itt körültekintésre van szükség, hiszen számos nyitott kérdés van még előttünk. Teljesen, teljesen egyetértek Lász asszonynal. Máskülönben már elkezdtünk vizsgálódni, és tanulmányozzuk a bizottsági megfogalmazásokat, ismételten azt hiszem arra van szükség, hogy pozitív megközelítésben részesítsük ezt a kérdést, ezt látjuk a DG mezőgazdasági szakbizottságról, a 43-as cikk esetében is nagyon értékeljük azt, hogy azt fogalmazták meg, hogy jobb lett volna, hogy ez a cikk, ez a cikkel, ez a bekezdés, ez ne legyen jelen ebben a jogszövegben, mert ez további komplikációhoz vezet. Tehát gyakorlatilag most tanács behozta azt, amit egy másik oldalon pedig kitett tehát a tetséges KPS-ek esetében, a közös piacszervezések esetében tovább kellene tudnunk lépni. Egy biztos, hogy most mindenképpen arra kell koncentrálnunk, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, illetve a az egyéb autósok esetében hogyan járunk el, de hát a kapnak a reformával kapcsolatosan már sok minden javaslatként megfogalmazódott. Amennyiben további hozzászólás nincs a e témában, akkor kérdezem a kollégánktól, hogy kívánja kiegészíteni, ha nem, akkor pedig kitörjünk át a következő napi rendi pontra. Elnök úr, röviden néhány konkrét példát szeretnék említeni, hiszen, mint ahogy Klász asszony is említette, hogy ha például a közraktározásról beszélünk, itt számos politikai kérdés is felmerül, és hogyan tudjuk a megfelelő politikai ellenőrzést, befolyást gyakorolni. Valóban ez nem ennyire nyilvánvaló, hiszen itt szinte napi szinten el kell kötelezni magukat a vitában. De nem ez az önök feladata. Az önök feladata az, hogyha egy kényes kérdés felmerül, aminek politikai kihatásai lehetnek, hogy ott közbe avatkozhassanak. Ami a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat illeti, ez lehet visszavonás vagy ellenkezés, de ez a kivétel, mert akkor mi a bizottság részéről megfelelő éberséget és erőt kell alkalmazzunk annak érdekében, hogy ne történjen meg semmi olyasmi, ami védhetetlen, akár gazdasági, politikai vagy egyéb értelemben ebben. Tehát önöknek kell a saját hatáskörükkel élni, mégpedig úgy, hogy valóban azokra a kérdésekre összpontosíthassanak, amelyek politikailag kényesek, és amelyek vitát válthatnak ki a választókörzetükben. De itt nem beszélhetünk a status quo-ról hogy a szabályozói eljárást most valami más váltja fel. Itt inkább egy forradalom, nem, nem forradalomról van szó, nem Kairóról, nem egy új rendszerről, nem egy rendszerváltásról, hanem egy átmenetről, egyfajta kormányzási gyakorlat felől egy másik irányába. Egy példát szeretnék említeni. Ha vegyük például a 31-es cikk szerint az intervenció rendszerét, ez a javaslat 56 tudik oldalán található meg az 584 per 11-es anyagban, illetve a 2010 per 0385-ös bizottsági anyagban. Tehát ez csak egy példa, és itt kerülnek át dolgok a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra. Olyan követelményeket kell a termékek tekintetében megfogalmazni, amelyek az intervenciót megalapozák. Ez mit jelent? A minőségi követelményeket kell megállapítanunk például a gabonafélék esetében, a minimális súly kritériumát, a fehérje tartalmat, a hibrid termékeket, Ebben is vannak természetesen politikai szempontok. Ha azt mondjuk, hogy 40% legyen a fehérje tartalma a búzának, akkor ne, az intervenció alig fordulna elő a, a buza esetében, de hogyha 11%-ot határozunk meg általános követelményként, és ezt csökkentjük, illetve esetleg kiegészítjük, a fehérje tartalom esetében, ha az adott termék nem felel meg a követelménynek. Itt végül is nem másról, mint harmonizációról van szó. Azt kell biztosítanunk, hogy összehangolt megközelítést alkalmazzanak a tagállamok. És most a 32-es cikkre rátérve, ez szintén az intervencióra vonatkozik, itt azokat az ellenőrzési vizsgálati módszereket akarjuk meghatározni, amelyek amiket alkalmazni kell. Ez megint csak egy teljesen mindennapos gyakorlat, semmiféle politikai áthallása ennek a bekezdésnek nincs. Ugyanakkor viszont vannak tartalmi kérdések, ahol politikai szempontok is felmerülnek. De azt kell biztosítani, hogy ha, az, ha önök a hatáskörükkel élni akarnak, akkor azokon a területeken tegyék ezt, amelyek nem a mindennapi rendszer működését érintik, hanem általánosabb politikai jellegű ügyek. A 43 per 3-as bekezdéssel kapcsolatosan csak megismételném, hogy ezt mérsékelten alkalmazzuk, de minden esetre ez a javaslat lényege, amit a jogalkotók, a parlament, illetve a tanács felé beadunk majd, és önöknek itt is lehetősége lesz, remélhetőleg, hogy támogassák, hozzájáruljanak. Tehát itt nem a bizottsággal folyik a vita elsősorban, hanem a tanácssal. Köszönöm szépen. Siamo d'accordo con lei, eh, signor Ulgard. Vede, le faccio anch'io un esempio. Igen, egyetértünk eh, önnel, Szák úr. Én is hadd szolgálok egy egyszerűen banális példával. Jövő héten megtárgyaljuk majd azt a javaslatot, amelyet a tanács fogalmazott meg, mégpedig eh, az intervencióról a sertés hús esetében. Na most ez egy kifejezetten politikai téma. Azt szeretnénk, hogy a jövőben legyen egy olyan jogi aktus, amely lehetővé teszi a parlamentnek, hogy véleményt nyilvánítson a többi egyéb rendelkezés esetében a parlament nem kíván ilyenfajta területekre evezni, mert mindez időigényes lenne, és lelassítani a folyamat. No, akkor köszönöm szépen, és köszönjük a tanács, illetve a bizottságnak a segítségét azért, hogy nyomjuk előre a tanácsot, amennyire gyorsan csak lehetséges, hogy előbbre, előre tudjunk jutni. Most pedig átérünk a következő napi rendi pontra. Orandó urat üdvözlöm. A 2000 1 per 18-as EK irányelvnek a módosításáról beszélünk. Ez az az irányelv, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy most a gmu termesztésében tovább lépjünk, tehát a 2001 per 18 LK e irányelvnek a tagállamoknak a területeken történő GMO termesztés korlátozása, a megállítása a biztosított lehetőségek megítésben történő módosításról van szó. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid leszek. Figyelembe véve azt, hogy rendkívül teljes ö, hozzászólást hallottam a kollégáinktól, és el kell, hogy mondjam, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok esetében és a végrehajtási jogok aktusok esetében az elhatárolás tekint tekintetében ugyanazokat az elveket alkalmaztuk, ugyanazokat az elhatárási, elhatárolási elveket, szabályokat alkalmaztuk. Ezt szerettem volna elmondani indításként. Továbbá azt hiszem, hogy olyan fajta sikert nem fogunk tudni elérni, mint Olgád úr, de egy biztos, hogy fontos visszatérni erre a kérdéskörre és az alapelvekre. Mindössze azt szeretném most jelezni, amire már utaltak, nevezetesen, hogy mennyire célszerű most az igazodás. Mi azt mondjuk, hogy ezt az alkalmat kihasználjuk arra, hogy alkalmazkodjunk, és néhány nyelvi problémát is orvosoljunk, amelyek jelentkeztek ebben a rendeletben, ebben az irányában, ebben a rendeletben, igen, elnézést, és amelyek kérdítik a tartalmat is, de idén csak egyszerűen arról van szó, hogy hogyan lehet integrálni a 2008-as, 78-as rendelet és a kettes cikket a másik rendelet esetében, ezt próbáljuk beépíteni. Ezzel együtt, elnök úr, úgy vélem, hogy egyéb dolgot nem is tudok hozzátenni, ez lehetővé teszi az ön számára, hogy a vitát rövidre fogja. Elnök, köszönöm szépen, ki kíván hozzászólni? Köszönöm szépen, elnök úr. Örömmel hallom azt, hogy a bizottság az egyszerűsítés irányába próbálja tovább vinni a dolgokat. Ez egy nagyon pozitív fejlemény, mondanám. Az a tény, hogy ennek keretében megpróbáljuk most egyszerűsíteni az EU-s jogszabálynak, jogszabályoknak a komplexitását. Ez csak üdvözölendő lehet, azt hiszem mindannyian csak örülhetünk ennek a fejleménynek. Támogatunk el ezt mindenképpen. Ami pedig a kiigazítást illeti, azzal az eszmecsere, amelyet most folytattunk, szintén alkalmazandó erre a területre is, és nincs is szükség, azt hiszem, hosszas ö, fejtekedésbe lépni, indulni, de mégis kiegészíteném az elhangzottakat. Ez a korrekciós eljárás ugyanis lehetővé teheti azt, hogy felgyorsítsuk a folyamatokat, mégpedig úgy, hogy nem építünk ki mindenféle bürokratikus megoldásokat, hanem meghagyjuk az Európai Parlamentnek a saját önállóságát, a lehetőséget arra, hogy betöltse az igazi szerepeit, és többek között is főként az ellenőrzői funkcióját. Talán még ki lehetne domborítani ezt a szempontot. Persze a bizottság és az Európai Parlament kész arra, hogy karöltve dolgozzon, és egy jobb egyensúlyt alakítson ki ennek a javaslatnak a keretében. Köszönöm szépen. Önök, lesz asszonyi a szó. Lehet, hogy kicsikét eh, eltúzok. Eh, itt két-három példát eh, szeretnék kiragadni a rendelettel kapcsolatosan. A 35A cikkel kapcsolatosan a kifizetési pontok, vagy a kiadások megindoklása, az EU költségvetés által érintett összegek tekintetében a delegált jogi aktusok érvényesülnének, és ez a rende, illetve előírás rögzíti, hogy a kiadásokat a bevételekkel szemben hogyan kell elszámolni, ezt a bizottság határozza meg. Ugyanakkor egy másik példa, a 3, 37 per A cikk kapcsán a bizottság egy felhatalmazáson alapuló jogi aktus keretében rögzítheti a tagállamok együttműködési kötelezettségeit. Itt megint csak a bizottság kerül említésre. A 40-es cikkben, 40-es B-ben, a három pont, hármas pontban arról van szó, hogy a bizottság a tagállamoknak nyújtandó különböző kifizetések megrövidítésére vonatkozóan is dönthet. Ezek szerintem igencsak politikai szempontokat érintenek. A 42-es cikk esetében a delegált jogi aktusokkal szembeni kifogásokról van szó. A kettes pontban az szerepel, hogy a delegált jogi aktusok kapcsolatos kifogásokat nyilvánosságra lehet hozni. Miért nincs egy olyan kötelezettség, hogy legyen előzetes tájékoztatás, és kötelező legyen a nyilvánosságra hozatal? Tehát ebben a vitában is mindenféleképpen be kéne kapcsolódnunk. Darei di nuovo la parola al direttore Longo, ma... Ha, ha nincs más hozzászólás, akkor szívesen megadom a szót Longo úrnak, de Klassz asszony, pontosabb ebbe az irányba szeretnénk várodozni mi is, tehát hogy nyugtassam meg önt, és biztosan is a bizottság ezeket nyilván figyelembe fogja venni. Elnök úr, jelezni szerettem volna a következőket. Az említett szabályok egy része már létezett a korábbi jogszabályokban, illetve a jelenlegi jogszabályokban is léteznek, mindössze transponáltuk, átültettük a rendszert, a korábbi jogi aktusokat és rendelkezéseket a mostani működési módozatra. Feljegyeztem mindazonáltal ezt a javaslatot, nevezetesen, hogy még nagyobb odafigyeléssel vizsgáljuk meg azokat a kérdéseket, azokat a pontokat, amelyek aggodalomra adtak tárgyat a képviselők között. Természetesen teljes mértékben kész vagyok arra, hogy közös eszme cserét folytassunk, kicseréljük nézeteinket ezen kérdésekben. Állok a rendelkezésükre teljes mértékben a parlament, illetve a parlamenti képviselők rendelkezésére vagyok, mindazon esetekben, amikor szükséges elmélyíteni ezeket a kérdésköröket. Elnök, köszönöm szépen, nagyon szépen köszönjük, köszönöm szépen az összes hozzászólót, illetve köszönöm szépen a bizottságnak a képviselőjét. Javaslom, hogy most térjünk át a következő, az ötös napi rendi pontra a 2001 per 18-as irányelvnek a módosításáról van szó, a tagállamoknak a területeken történő GMO természetes korlátozására, illetve megtiltására biztosít lehetőség tekintetében történő módosítása. George Lyon a jelentés tevője, illetve a vélemény előadója egészen pontosan. Tudjuk valamennyien, hogy rendkívül kényes és érzékeny kérdésről van szó, amelynek a mentén mindig ideológiai viták fogalmazódnak meg. Arról van itt szó, hogy hogyan lehet egy gondos és kiegyensúlyozott álláspontot kialakítani. A tanács már több kérdést fogalmazott meg a bizottsági javaslattal kapcsolatosan. Mielőtt megadnám a szót George Lyonnak, jelzem azt, hogy meghosszabbítottuk a módosítóknak a leadási határidejét február 9 rövidike a mostani határidő, tehát néhány nap pluszt kaptunk, február 9-e a módosítók előterjesztésének a határidője. George, annyi a szó. Uh, Köszönöm, elnök úr. Uh, this is not a subject that... Uh... Ahogy ön is helyesen uh, említette, valószínűleg nem fogunk megállapodásra jutni a témában itt és most, de fontos kontextusba helyezni ezt a kérdést. Vannak pro-GM és anti-GM eh, képviselők, de itt nem erről van szó. Az Európai Bizottság konkrét javaslata eh, most nem az általános GM keretet érinti. Készültek jogi vélemények a tanács, a parlament és a bizottság részéről is azzal kapcsolatban, hogy van-e jogi alap arra, hogy elfogadjunk bármiféle döntést. A tanács jogi véleménye azt mondja, hogy nem. A parlament szakértői azt mondták, hogy igen, de épp hogy találtak valami jogalapot, a bizottság hasonló véleményen volt. Van -e azonban egy külön politikai kérdés, a mi szakbizottságunknak is, kérdés az, hogy visszautasítjuk-e ezt, és akkor nem veszünk részt ebben a vitában egyáltalán. Nem tűnik valószínűnek ugyanis, hogy a Környezetvédelmi Szakbizottság, eh, amely az illetékes ebben az ügyben, igazán a hozzájárását adna, vagy megpróbáljuk az agrár szempontokat is érvényesíteni, hogy ne csak az ENVI szakbizottság sajátítsa ki ezt a témát. Szerintem érdemes lenne részvállalnunk ebben a vitában. Ezért megpróbáltam, miután felmértem a lehetőségeimet, szerintem ezt a javaslatot támogatnunk kell, feltéve, hogy az javasolt módosítókat elfogadják. Elfogadom a bizottság azon véleményét, hogy ez a javaslat potenciálisan eh, szolgálhatja azt a célt, miszerint nagyobb rugalmasságot nyújtanak eh, a tagállamoknak, hiszen jelenleg padhelyzet alakult ki a GMO termesztés korlátozása vagy, vagy tiltása eh, vagy engedélyezése terén. Először is a nem GM gazdák védelmét kell biztosítani, ugyanakkor lehetőséget kell biztosítani a tiltásra, és, és jó néhány tagállam a védzáradékkal él vissza jelenleg, ami nem megfelelő. Így tudják betiltani a, a GM termékeket, a GM manipulált élelmiszereket. Az egyik alapvető változtatás az az, hogy az arányosság arányát hangsúlyoztam, hogyan tudják a tagállamok ezt használni. Ennek részeként, az arányosság részeként azt kell biztosítani, hogy csak termény specifikus lehet a korlátozás vagy a tiltás, hiszen minden egyes génmanipulált eh, növény esetében más és más a veszély eh, minden régióban, ágazatban. Attól is függ, hogy eh, ön porzó növényről van szó, vagy esetleg átporzásról, keresztporzásról is szó lehet. Tehát anélkül, vagy ahelyett, hogy egy általános tiltást vezetnének be, amely aránytalan lenne, és a választás szabadságát is korlátozza. Szerintem egy ágazott specifikus megközelítést érdemes alkalmazni, ez volt a második meg jelölni. A 26-os cikk hez csak végső esetben eh, lehet nyúlni, minden más eh, intézkedést előbb eh, ki kell használni. A 26A cikk kimondja, hogy a tagállamok párhuzamos intézkedéseket hozhatnak, én ezt hozzanakra fogalmaztam át, a, a mély helyetteselre módosítottam az angol nyelvű szövegben, mert úgy gondolom, hogy ez alapvetően a nem gémanipulált növények termesztőjének védelme érdekében, tehát ez megint csak az arányossággal függ össze. Fontos az is, amelyet remélem a kollégák is támogatnak, majd mi szerint a gazdák és a fogyasztók választási jogát is tiszteletben kell tartani. A gazdák hagyd dönthessék el, hogy termesztenek-e gémanipulált növényeket, a fogyasztók pedig hagyd dönthessék el, hogy vásárolnak-e ilyen élelmiszereket. Ezért következő javaslatban egy olyan technikai határérték megállapítására kérem fel az Európai Bizottságot, amely megfelelő védelmet nyújt a nem gémanipulált növénytermesztők részére, tehát ez a határérték a szennyezettségi szintet, a GM szennyezettségi szintet maximálná. Vannak, akik azt mondják, hogy nulla kell, hogy legyen ez tolerancia, és intoleranciát mutatnak, vagy javasolnak. Vannak azonban itt van a dioxin, az arzén, az eh, éle, a vízben, az ivóvízben. Itt is vannak eh, maximális határértékek, mert a nulla eh, fokú és szennyezettség az egész egyszerűen elképzelhetetlen. A dioxin, az élelmiszerek dioxin tartalmára sem nulla a maximális határérték, szerintem éppen ezért a GM szennyezettségi szintre is egy nem nulla maximális határt kellene, határértéket kellene megállapítanunk. Végezetül fontos hangsúlyozni, hogy legalább a tagállamok, akik azok a tagállamok, amelyek ez az eszközhöz folyamodnak, legalább három hónappal a bevezetés előtt, a hatályba lépés előtt tájékoztatniuk kell a gazdákat a tiltásról. Tehát időben tájékoztatni kell az adott régióban a gazdákat, hogy ha kiszámítható legyen számukra, tervezhető legyen számukra ez az új intézkedés. Az Európai Bizottság ott felkérte a tanács arra, hogy milyen jogalapot tudnak elképzelni. Én úgy döntöttem, hogy ezt nem teszem. Először is, mert az az Európai Bizottság egy nem kimerítő listát fog kiadni, másosorban pedig nem a mi dolgunk a jogalapról megállapodni. A bizottság, hogyha kiad egy ilyen listát, mikor az nem is kimerítő, akkor majd a tagállamoknak kell úgyis erről megállapodni. Végezetül hat hangsúlyozom azt is, hogy véleményem szerint a környezetvédelmi, egészségügyi szempontokat is. Egy közös európai engedélyezési folyamat keretén belül kell meghagyni, hiszen hogyha ezt felszabdaljuk 27 tagállamra, akkor 100 különböző féleképpen fogják értelmezni azt Európában, hogy mi a veszélyes, vagy mi az egészséges, vagy mi a, a kockázatos, és ez teljesen bizonytalanná tenni a belső piacon a helyzetet. Fontos, hogy tényalapú, tudományos megközelítése döntsük el ezt. Szerintem ez a javaslat a jelenlegi helyzetet nem ássa alá. Vannak olyan területek, ahol az az EFSA, azaz az Élelmiszer Biztonsági Ügynökség eh, hatáskörei eh, elég kimerítőek, de még egyszer mondom, az egészségügyi környezetvédelmi szempontokat az európai szinten, közös európai szinten kell, hogy maradjanak. Fontos, hogy ezeket a döntéseket a különböző értelmezések ne áshassák alá. Remélhetőleg most már tisztában, tisztában látnak eh, ez ezügyben a kedves kollégák, hogy mit és miért javasoltam fontosnak tartom, hogy az Európai Parlament eh, Agrár Bizottsága is eh, részt a vitában, hangját hallassa ez ügyben, hiszen így legalább a plenárison is benyújthatunk még majd módosítókat, ha nem tetszik az MB véleménye. A menetrendel kapcsolatban ön azt javasolta, hogy 9-ig hosszabbítsuk meg a módosítók benyújtásának határidejét. A raportőrök szeretnék, hogyha 28-ára halasztanánk a zárószavazást, egyrészt mert az 5 hét utáni hétfő, nem tudom, hogy hogyan tudunk kompromisszumos módosítókról egyeztetni, hogyha ilyen kevés időnk van előtte. Szerintem az árnyék előadók mindegyike nevében mondom, amikor beszélek, amikor azt mondom, hogy szeretnénk, hogyha eltolnák a menetrendet, a határidőket egy héttel. A Környezetvédelmi Szakbizottságban három hetet kaptak a módosítók benyújtására, nem értem, hogy miért ne kaphatnánk mi is itt egy hetet, még így is bőven figyelembe vehetik a mi szakbizottságunk véleményét, az MV végső döntése előtt. Ez az utolsó a hozzáfűzni való most pedig az árnyék előadók eh, véleményére vagyok eh, kíváncsi. Köszönöm. Sì, grazie George, assolutamente sì. Eh, spostiamo il voto. Igen, igen, teljes mértékben el fogjuk tolni a szavazást március 15-ére, tehát március 15-ére. Valóban semmi indoka nincs annak, hogy ne szálljunk kellő időt erre a kérdésre figyelembe véve azt a kicsit feszült viszonyt, amelyet táplálunk az ENVI, a Környezetvédelmi Szakbizottsággal, ezt hiszem erre kikér, hogy térjek. Tudják, a múlt héten az ENVI szakbizottság koordinátorai az 50-es cikket hangsúlyozták a kappal kapcsolatosan. Azt mondták, hogy koordinált álláspontra van szükség. Én ezt elleneztem. Ezt elmondottam nekik, és most megismétlem, a GMO-k esetében jogunk van, ez a mi hatáskörünk, tehát időt fogunk erre szánni. Megadom a szót most kollégámnak. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni Lion kollégának az állásfoglalás tervezetet. Meg vagyok győződve, hogy ez nem lehetett könnyű, hiszen itt egy rendkívül kényes témáról van szó. különösen tetszett a realizmusa, az észszerűsége, józansága. Itt egy olyan állásfoglalást kell megfogalmaznunk, amely a termelők javát szolgálja, és szerintem ehhez vegyük figyelembe George módosító javaslatait. Itt nem pusztán a GMO-król van szó, hanem az arányosságról, illetve a szubszidiaritásról is. Van néhány módosító azonban, ami számomra nem teljesen világos. Nem tudom, hogy a bizottság javaslata a korlátozó intézkedésekre vonatkozóan, a GMO-k korlátozására vonatkozóan, illetve George Lyon javaslata között mi a különbség. Ez azt jelenti, hogy minden egyes esetben egy sor elemet figyelembe kell venni, így például a GM, tehát genetikailag módosított szójabab esetében megfelelő szempontokat kell figyelembe venni. Bové úrnak adom meg a szót. Lájon úr, hallottam a szavait beszámolót, amelyet tart, tett a árnyék jelentéstevőkkel végzett munkájáról, illetve a bizottsági kérelemmel kapcsolatosan. Én azt mondom, hogy most ne nyissuk újra a GMO-knak a vitáját, mert ha ezt tennénk, akkor soha nem jutnánk a dolgok végére. Most legyünk konkrétak és pragmatikusak. Lenne egy előzetes észrevételem mindenek előtt. A tagállamoknak a többsége nem akarja elfogadni ezt a bizottsági javaslatot. Elvetik azt a tagállamok többsége. Aztán még ha hozzátaszok a tartózkodókat is, akkor két gyakorlatilag a támogatás hiánya. Aztán a gazdasági normák, szabályoknak a betartása is igazi kérdést vet fel, mind a WTO tekintetében, mind a belső piac működése tekintetében, mind a biotermelőkre vonatkozóan is felmerül ez a kérdés. Tehát ez a második problémakör. A harmadik problémakör pedig a következő. És egyből óvom az egész parlamenti képviselő gárdát, nem azért, hogy nyomást gyakoroljak, hanem a következő kérd: Az európai közvélemény egy millió ezer ember írt alá egy petíciót azért, hogy függesszék fel a GMO-kra vonatkozó szabályozást. Ezt megkapta a biztos, illetve Dali biztos, figyelembe kell venni ezt a valóságot. E, ilyenfajta reakciókat észlelünk a régiók többségében. Már pedig nagyon sok képviselő olyan régiókból való, amelyekben nagy volt a mozgósítás a témában. Nem szabad, hogy félremenjenek a dolgok. Nem szabad, hogy az álláspontunk az elüssön attól az állásponttól, amelyet képviselnek az európai polgárok többsége, illetve a gazdák. Most visszatérek a javaslatra. A javaslatra kapcsolatosan gondjaim vannak. Először is az, hogy a vetőmagokkal mi lesz. Mert hogy a négyes módosítóban, nyolcas felhangzó bekezdés a ö, Erről van szó, és azt mondja a vetőmagokkal kapcsolatosan, hogy el kellene fogadni egy bizonyos fajta szintet, hogy egy bizonyos fajta szintig lehessen GMO-kat alkalmazni. Jelenleg a jogszabályok 0%-at írnak elő aztán beszél a peszticidekről és más termékekről is. Most, amikor ilyen dolgokról beszél, akkor gyakorlatilag nem ismeri azt, hogy a vető magokkal mi történik. Mert ha például 0,3 tizedes az alkalmazás egyik évben, aztán exponenciális növekedés következik be a következő évben, és akkor már felmegyünk 0,8%-ra vagy 1%-ra, a következőben pedig még tovább megy az exponenciális növekedése, az elterjedések 3-4%-ig, és eljutunk oda, hogy gyakorlatilag az összes vetőmagban megjelennek a GM nyomok. E tekintetben kategorikusnak kell lennünk. Vagy igent mondunk, vagy nemet. Mert ha nem így járunk el, akkor a vetőmagok fogják tovább szennyezni a környezetet olyan gazdák részéről, akik, akik nem tartják be ezeket a szabályokat. Azt hiszem, hogy a szabályoknak a rendkívül szigorúaknak kell lenniük, mert visszatérés, visszalépés utána már nincsen. A vető magok esetében exponenciálisan jelentkezne a hatás. Kitérek egy másik pontra is nem reális véleményem szerint a három hónapos periódus, amelyet a politika kialakítására, megvalósítására irányoz elő. Mert akkor, amikor egy ilyen folyamat elindul, akkor pontosan tudható, hogy a vető magokat ö, hogyan vásárolják meg a nagy cégek. Hat hónapot szánnak erre. Három hónapról beszélni azt jelenti, hogy a GMO-kat nem lesz lehetőség megtagadni, mert például a búza, például a kukorica esetében a vásárlásokat a gazdák januárban indítják el, januárban vagy februárban ö, indítják el a folyamatot, a, rendelik meg akkor a vetőmagokat azért, hogy májusban majd, majd elütessék azokat. Tehát ha a gazda választ, ö, akkor sokkal hosszabb idő szakaszokat kell beépíteni, ez a három hónap nem reális. Harmadik nagy témakör, és utalt is ez a az, hogy az együtt termesztés esetében mit történjen, hogyan szervezzük a koexenciát. Ugye azt mondja ön, hogy meg kell erősíteni a együttermesztési intézkedéseket. Márpedig, ha megnézzük azon országokat, amelyek az együttermesztésről jogszabályokat építettek ki, fogalmaztak meg, ha tudomásom, ha az információ pontosan, négy, körülbelül négy vagy öt ilyen ország van. De mi talán annyi sincs mert hogy a jogszabályok szintjén még semmi nem született. Például az országomban, Franciaországban hatalmas vitákat folytattunk, törvényeket szavaztunk meg, de az alkalmazása ezeknek a szabályoknak nem történt meg, mert hogy a konkrét végrehajtási jogszabályok nem születtek meg most azt mondom, hogyha az összes tagállam majd konkrétan megfogalmazza a jogszabályát a e témában, akkor rajta el lehet indítani az eszmefuttatást, a vitát, de addig nem. És végül, végezetül, végezetül az indokoknak a listája. Én azt hiszem, hogy globálisan kell szemlélnünk a dolgokat, és tudományos alapon. És amikor azt mondom, hogy tudományos alapon, ez akkor azt mondom, hogy a környezetvédelmet is figyelembe kell venni, a szociális környezetet, a gazdasági környezetet, és nem csak a szűken mezőgazdasági tudományos szempontot, tehát globálisan átfogóan kell látnunk a e témát, és minden figyelembe kell venni a e témában. Köszönöm szépen a figyelmet, és elnézést, hogy picit hosszúra nyújtottam. Nem, semmi gond, mondja az elnök. Következő hozzászóló. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. A kérdés, hogy hogyan, mikor és hol lehet GM növényeket előállítani, legalább tíz éve folyik e körül a vita az EU-ban, eredmény nélkül, sőt, teljes zavar van. A tudományos kutatás ugyan előre lépett. Az Egyesült Királyságban is megosztott a közvélemény, és jó lehet a termesztésnek. Vannak előnyei. Sok ö, honfitársam ellenzi ezt. Az, hogy a GMO-kat a termesztik-e az Egyesült Királyságban se, vagy sem, ezt a briteknek kell eldönteniük, és nem rájuk oktrojálni kéne ezt. Loszovics kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Az előző hozzászólóhoz hasonlóan én is azt kell mondanom, hogy ez egy nagyon fogós kérdés, meglehetősen káosz uralkodik ezen a területen már egy ideje. Egy egyértelmű jogszabályt kell elfogadnunk ezen terület szabályozására. Mi leírtuk, hogy mire szolgálna ez a jogszabály. Nevezetesen a tagállamok számára kellene döntési lehetőséget biztosítani annak eldöntésére, hogy termeljenek-e genetikailag módosított növényeket vagy sem. A parlament jogi szolgálata is hang, hallotta hangját és a felkérésben azt olvassuk, hogy új lehetőségeket teremtünk ezáltal. Viszont nem szabad, hogy olyan szabályokat rögzítsünk, amelyek túl általánosak, hiszen a, az ördög a részletekben rejlik. És ha elfogadunk egy ilyen részletes rendeletet olyan tagállamok esetében, amelyek nem akarnak GMO növényeket látni a területükön, na, ők, az ő számukra nehéz lesz egy ilyen jogszabály elfogadása. Még akkor is, hogyha a rendelet egyértelműen rögzíti, hogy milyen célt szolgál, akkor is ez gyakorlatilag csak egy írott malaszt marad, hiszen a tagállamok nem rendelkeznek megfelelő eszközökkel a szabályok végrehajtására. Elnök, Köszönöm szépen. Cassandro úr, asszony. Köszönöm szépen először is a jelentéstevő munkáját, és nagyon üdvözlendőnek tartom, hogy az álláspontja a bizottsági anyagot is beemeli, és gyakorlatilag döntési szabadságot biztosít a tagállamok számára a GMO magvak általános engedélyezési eljárását az importált vetőmagvak esetében fenn kell tartani. Úgy gondolom, hogy a kiterjedt engedélyezési eljárásnak átláthatónak kell lennie. Az illetékes <clears throat> hatóságok gyakorlatában. A bizottság javaslatát szerintem még tovább kéne erősíteni, különösen ami a szubszidiaritási elvet illeti, és ki kell terjeszteni a GMO növények összeegyeztethetőségét. Természetesen az egészségügyi és környezeti szempontok nem megfelelően érvényesülnek. A bizottságot fel kéne szólítani, hogy egy részletesebb listát terjesszen elő, amelyet a tagállamok számára megindokolhatja az esetleges tiltást. És a tagállamoknak lehetőséget kell teremteni arra, hogy esetenként dönthessenek az engedélyezésről, mert egyébként túl bonyolult lenne az engedélyezési eljárás, illetve korlátozódna a döntési lehetőség. A tudományosan megalapozott vizsgálatokkal lehetne csökkenteni a tagállamok terhét. És a jelentéstevő még említi a különböző határértékeket a vetőmagok esetében. Ez Szerintem egy nagyon fontos vitatéma, de talán nem rendelkezünk kellő anyagokkal. Ehhez a bonyolult vitához szerintem sokkal pontosabban kéne az anyagot megfogalmazni, annak érdekében, hogy kompromisszumot lehessen elérni. Itt a vetőmagokra vonatkozó határértékek kapcsán a szabadalmak esetleges megsértését ennek kérdését is figyelembe kell venni. Ez a probléma ugyanis szerintem további vitát érdemel. Az együttermesztéssel kapcsolatos felelősség kérdését is fel kell vetni, hiszen kellő védelmet kell biztosítani az így termelő gazdák számára. Úgy gondolom, hogy a, bizottságna, a bizottságot fel kéne kérni, hogy a technikai megoldásokra vonatkozóan dolgozzon ki egy további anyagot, és úgy gondolom, hogy ha az előző vitát is figyelembe vesszük a tanácsra vonatkozóan, akkor szerintem itt a tanács felelősségét is fel kéne vetni, különösen eh, tekintettel arra, hogy az elmúlt hónapokban az álláspontja némileg eh, eltolódott. Eh, lényeg az, hogy a parlament ezen a területen egy teljesen egyértelmű döntést hozzon. Adesso Martin Hosling, Hosling úr. Nagyon sok mindent nem kívánok elmondani, hiszen amit Bové úr elmondott, azzal kapcsolatban problémáim nincsenek. Nagyon Fontos döntést kell itt meghoznunk, és a frakciónk nem egyedül érvényesíteti a hangját, itt egy együttes álláspontot kell kialakítanunk. A GMO kritikusai bizonyos érvekkel állnak elő, amelyek nem feltétlenül tudományosak. Ez szerintem nem megengedhető, és Eh, el kell ismerni azt, hogy itt egy tudományról van szó, és itt nem arról van szó, hogy egyrészt beszélünk a tudományos körökről, másrészt a közvéleményről. Na. Nem engedhetjük meg, hogy nem rendelkezünk elő tájékoztatással, és így döntünk. Az alap probléma, kedves Lion kolléga. Az a benyomásom, hogy az egyes módosítókban, mint hogyha a nulla tolerancia jelenne meg. A liberálisok részéről elhangzottak bizonyos érvek, és én egyszerűen nem értem ezt a nulla toleranciára történő törekvést. Itt végül is egy minimum küszöbértékről kellene vitatkoznunk, vagy azt mondjuk, hogy a mezőgazdaságban ne legyen egyáltalán tolerancia a GMO-kkal szemben. Ha 0,1 százalékot határozunk meg, szerintem ez egy alapvetően fontos döntés. Hogyha ezt a nulla toleranciát feladnánk, akkor nem tartom annyira problematikusnak ezt a témát. Az ötös módosítót szeretném megemlíteni. A könnyebb döntés érdekében a GMO területen itt egyfajta újra államosításról szól. Ez mit jelent? Tehát mondjuk az, hogy rendben van, a tagállamok engedélyezzék, az EU erre rábólint, ezt erre gondolt? Ez komoly agályokra adna okot, és igazából nem tudnánk, hogy ki mit hol hajt végre. Szerintem ez, ez egy nagyon fontos kérdés. És végül, akik nem akarják a GMO technológiát alkalmazni, akkor ennek fizessék meg az ellenőrzési költségeit is, Tehát milyen költségekkel jár az, hogyha egy termelő úgy dönt, hogy nem alkalmaz GM technológiát, hiszen nyilvánvalóan ezt valahol valakinek ellenőriznie kell, és ezt sem engedhetjük meg. Nem engedhetjük meg, hogy akik nem választják a GM technológiát, azok ennek viseljék a pénzügyi terhét. és ezt most az alap problémától függetlenül, hogy ez a WTO előírásaival mennyire kompatibilis. Az együttes termesztés az egyik alapkérdés, illetve az EFSA esetleges reformja is, amit figyelembe kell venni. Rubix, e poi onorevole Schmidt. Rubix kollega. Es arī ļoti uzmanīgi noklausījos ziņotāju ziņojumu. Köszönöm. Figyelemmel hallgattam az előadó bős szavait, és támogatni tudom az álláspontját, figyelembe véve azt, hogy általában hogyan folynak ezek a viták, és mit mondanak a gazdák. Nos, úgy vélem, hogy a bizottság javaslatát támogatni érdemes, ezek demokratikusak, és a tagállamoknak eh, lehetőségük van eldönteni, hogy hogyan lépnek fel, hogyan döntenek. A bizottság 2003-as eh, eh, ajánlásait figyelembe véve a nemzeti szerek 83%-a szabályozza a génmanipulált növények termesztését, és eddig semmiféle problémát nem okozott ez. Szeret... Vannak, akik szigorúbb szabályokat szeretnének, általánosabb megszorításokat. Szerintem amíg megkapjuk a eljutunk a végére ennek a folyamatnak, addig még alaposan áttekinthetjük ezt a kérdést, de általában mivel támogatom ezt a dokumentumot. Schmidt kollega Köszönöm, elnök úr. Nem Schmidt, hanem Smith kollega, javítja magát az elnök. Igen. Ha nem is politikailag, de földrajzilag mindenképpen eh, lehet itt egy brit duó kialakulóban. Rövid leszek, elnök úr. Nem meglepő, hogy a zöld, európai zöldek 100%-a része ebben a vitában, roppant fontos ez számunkra. Amit kollégáim mondtak, azt jó volt hallani. Az én saját véleményem, mert egy pontra korlátozom. Akik a GM-eket védik, azok úgy állítanak be bennünket, GM elleneseket, mint akik hisztérikusak, eh, akik nem a tudományra, a racionalitásra hallgatnak, megvizsgáltuk az előnyeit és a hátrányait, és pontosan azok az elfogultak, akik ezt a technológiát túlságosan pozitív fényben állítják be. Egyetértek a vélemény előadójával. Szerintem is helyes, hogy az Európai Bizottság javaslatát ról igenis készítsünk véleményt, és ezt megosztjuk az MV szakbizottsággal. Azonban nem értek egyet a következőkben a vélemény előadóval. Szerintünk teljesen elhibázott alapokon áll a bizottság eh, javaslat, mert padhelyzetről beszél, és ezt kívánja feloldani, mert pedig az emberek, a polgárok többsége padhelyzetet akar, mert a többség, az európaiak többsége ellenzi a génmanipul- manipulált élelmiszerek, és pontosan a GM lobby próbálja felszalámizni a jelenlegi szabályozást. Ne tegyünk úgy, mintha egy belső piacon különböző tagállami szabályozások létjogosultság, szabályozásoknak létjogosultsága lenne. Szerintünk bár helyes, hogy véleményt mondunk erről, szerintünk ez teljesen rosszul között a kérdés, ez ezért visszautasítjuk. Köszönjük, Ashworth úr következik. Ó, köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, ön is láthatja, hogy a gémanipulált élelmiszerek eh, jogi és érzelmi szempontból is megosztják a kollégákat, de éppen ezért fontos, hogy az Agribizottság véleményt nyilvánítson, és ennek két elven kell alapulnia. Először is tudományos alapokon, tényeken kell, hogy nyugodjon, másrészt a termelők és a fogyasztók választási lehetőségét is meg kell hagyni. Elolvastam az előadó javaslatait, és reálisak, pragmatikusak és arányosak. Joggal állítja a vélemény előadója, hogy az Európai Unió szintjén kell szabályozni eh, ezt a kérdést, de az egyéni döntéseket Eh, eseti lapon kell meghozni, tagállami szinten. Ezért szívesen támogatom a javaslatát. Köszönöm. Grazie Ashford. E adesso per chiudere Luis Capula Santos. Köszönjük Luis Capula Santos. Kollega következik. Obrigado, Presidente. Eh, eu peço desculpa de não ter participado em todo o debate, mas... Elnézést, sajnálom, hogy nem vettem részt a vita első részében de a halászati bizottságban kellett egy fontos témához hozzászólnom. Nos, ahogy azt mondtam, sajnálom, hogy nem tudtam részt venni a vita első részében, de a halászati bizottságban kellett vélemény nyilvánítanom egy fontos jelentésről. Tulajdonképpen kényes ügyjel van dolgunk, és az én frakcióm körültekintően fogalmazta meg az álláspontját ez ügyben, és óvatosan fogalmaz a frakción belül is eh, megosztottak eh, vagyunk, de megpróbálunk mégis a különböző tagállamok eh, és szakbizottsági képviselők szempontjából egy konszenzust kialakítani. Úgy vélem, hogy a polgárok gémanipulált élmiszerekhez való viszonyából kell kiindulnunk. És Ez kell valahogy a belső piaci eh, elfogadható versenyszabályokkal össze, összhangba hozni. Az előadótól hallhattuk, hogy a környezetvédelmi szempontokat és a választás lehetőségét is meg kell hagyni. Most a frakcióm álláspontját nem vázolnám fel minden egyes módosítóval kapcsolatban, de a szocialista frakció nevében nyugodtan elmondhatom, hogy szeretnénk egy olyan felelős kompromisszumot kialakítani, mert tudjuk, hogy milyen kényes eh, kérdés ez. Tehát egy olyan kompromisszumot, konszenzust kialakítani, ami mögé az egész parlament felsorakozhat. Fontos, hogy ne a túlzott érzelmi reakcióink vezéreljenek bennünket egy fontos ügyben. Grazie Luis. Madame Lulling. Köszönjük Lulling asszony. Nézést, hogy késve érkeztem, két másik ülésen voltam, csak nagyon röviden. Nálunk ez a szabályozás eléggé komoly érzelmeket váltott ki a GMO növényekkel szemben. És az előttem szólóhoz hasonlóan szerintem észszerűen kéne megközelíteni ezt a problémát. A 90-es évek elején a gazdasági bizottság eh, keretén belül Washington mellett egy szemináriumon vettünk részt, és ott eh, egy ebédre is eh, meghívtak minket, ahol előre bocsátották, hogy itt nem csak GM növények voltak. Én úgy gondolom, hogy az európai mezőgazdaságot nem zárhatjuk ki a technikai, a műszaki fejlődésből, úgyhogy ezt mindenféleképpen a jelentéstevő figyelmébe ajánlom, és ö, egyébként egyet értek vele. Luling, adesso chiederei al rappresentante prima della Nagyon szépen köszönöm, Luling asszony. A bizottság képviselője, Adrele asszony, megadom a szót neki. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság részéről nagyon örülünk annak a munkának, amelyet jelentéstevők végzett. Módosítók is születtek, amelyek tovább javítanák a szöveget, ezt is nyugtázzuk. Na most a bizottság a maga részéről dolgozik azon a listán, amelyek az álló grants illeti, tehát azon okokat, indokokat vizsgálja, amelyeket a tagállamok hivatkozásként felhozhatják majd azért, hogy megtiltsák a GMO-knak a termesztését saját területeken. Ezt a tanulmányt majd átadjuk a parlamentek és a tanácsnak hamarosan, az etika, a közmoralitás, a gazdaság és szociális viszonyok, a politika, a közvezet kapcsolatos közpolitikák, tehát tágan értelmezve, azok a szempontok, amelyek érvényesülnek ebben a megközelítésben. És a jelentéstevők megfogalmazta, és azt valóban ki kell domborítanom, hogy a hatósága, az élelmiszer hatósága az Európai Uniónak felméri a hatásokat mind a környezet szempontjából, mind az egészségügy szempontjából. Ezek az értékelések véleményünk szerint a közösségi szinten kell, hogy mozogjanak, megmaradjanak a közösségnek a területén, és kiegészíthetik azt a munkát, amelyet az EFSA végez a maga részéről a tagállamok a saját vizsgálódásaik révén ami az együtttermesztést illeti. 15 tagállam hagyott jóvá együtttermesztési szabályokat. Ön alkalmazásról beszélt, értem. Na most 15 tagállam hagyott jóvá ilyen szabályokat, ezt szerettük volna még pontosításként hozzáadni. Nagyon izgalmas volt ez a vita, és nagyon várjuk azt, hogy milyen folytatása lesz a dolognak, és a módosítók hogyan épülnek be a végső határozatba. Köszönöm szépen! Elnök, köszönöm szépen. Köszönetet mondok a bizottság képviselőasszonyának, és jelzem azt, hogy a módosítóknak a határidője február 9-e, a szavazása pedig március 15-én kerül sor. És megadom ismételten a szót most George Lyonnak. Uh, köszönöm mindenkinek, aki hozzászólt ehhez a vitához. Nagyon sok fontos kérdést felvetettek. Ha megengedik, akkor egyre vagy kettőre reagálnék. José Bové mondta, hogy a tagállamok többsége ellenezte ezt a javaslatot. Nos, mi parlamenti képviselők vagyunk, és a tanácstól függetlenül mi saját véleményünket kell, hogy kinyilvánítsuk. Szerintem ez viszonylag fontos. Ami a belső piacot a VTO-t illeti. Nos, a módosítóink erősítik a helyzetünket e tekintetben. A közvéleményre is utaltak többen. Nos, ezzel kapcsolatban tisztában kell lennünk azzal a veszélye, hogyha az élelmiszer biztonság terén gyakran nem a legjobb döntéseket hozzuk meg, hogyha a közvéleményre hallgatunk, mindig a biztonság kell, hogy vezessen bennünket, nem a népszerűségi mutatók. Egy meghallgatást tartottunk itt három héttel ezelőtt, amelyet Corinne Lepage és jó magam elnököltünk. Persze a tudósok, szakértők véleménye is eltér ez ügyben, de az EFSA a jóváhagyási folyamatban minden mérvadó véleményt figyelembe vesz, véleménykülönbségek vannak, de ez teljesen normális, de az EFSA lehető legszélesebb merítéssel dolgozik. A tudományos bizonyítékokra építhetünk csak. Túl konkrét szabályok elfogadását el kell kerülni. Igen, inkább elveket fektetünk le, mint konkrét szabályokat hozzunk. Javaslat érkezett. Valaki azt mondta, hogy eh, valaki azt mondta, hogy ez nem a tagá, egyes tagállamok eh, kezébe adná a döntést, pontosan, pedig pontosan ez a célja. A skót kormányzat egyértelműen kinyilvánította, hogy a tagállami szintre, ők is azt gondolják, hogy a tagállami szintre kell utalni ezt a döntést. úr, úrnak köszönöm, hogy reális és arányos jelzőkkel illette a javaslatomat. Duling asszony, ahányszor Európán kívülre utazunk, mindig olyan élelmiszereket fogyasztunk, mindannyian, minden esetben, eh, amelyek bizony tartalmaznak génmanipulált összetevőket. Ez Európán kívül elkerülhetetlen. Ez a valóság, erre fel kell hívni az emberek figyelmét. nem lehet azt mondani, hogy az sok milliárd hektár, amit eh, génmanipulált élelmiszerekkel vetnek be világszerte, az mindegy elhibázott döntés hogy Európának igaza van, és mindenki más a világon téved. Nehéz lenne ezt mondani. Köszönöm a titkárságnak és az elnök úrnak, hogy meghosszabbítják a határidőt, mert nem lesz könnyű kompromisszumokat eh, alkotni, de én mindent megteszek ennek érdekében. Grazie, grazie a George. Ultimo punto all'ordine del giorno. Köszönöm, George, és akkor következik az utolsó napi rendi pontunk, a hatos. Európa a világ első számú turisztikai célpontja, az Európai Turizmus új politikai kerete. Nikolescu úr a jelentéstevő. A vidéki turizmus egy nagyon fontos terület, meghatározza Európában a gazdasági növekedést, illetve a foglalkoztatást, tehát a, második, a kap második pillére keretében 2013-on túl erre vonatkozóan bizonyos intézkedéseket kell foganatosítani, és megadom a jelentéstevőnek a szót, illetve Borosz úr, asszonyt is üdvözlöm a bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök úr! A az állásfoglalási tervezet minden nyelven rendelkezésre áll. Én nagyon sok részlettel nem kívánom ezt az írásos anyagot ki. Egészíteni várom a kollégák módosítóit. Az agrárturizmus fejlődése az agrárpolitikán belül az agrár gazdaság fejlődését szolgálja, a falvak életminőségét, a tevékenységek sokszínűségéhez is hozzájárul, hozzájárulhat az infrastruktúra fejlődéséhez, és a gazdasági tevékenységet is elősegítheti. A vidéki hagyományok megőrzését is nagyon fontosnak tartjuk. Ezek mind fontos szempontok voltak a tervezet összeállításánál. Mindezen tevékenységek kapcsán, amelyekkel támogatni kívánjuk az agrárturizmust, fontos, hogy kellő támogatással rendelkezünk a jövőbeni agrárpolitika keretében. Február 3-a a módosító indítványok határideje, és ehhez várom az önök közreműködését. Köszönöm szépen. Tehát február 3-a a határidő. Február 28-án szavazunk. Gutiérrez úr kap szót. Señor presidente, también para ser lo más breve posible, aunque... Köszönöm szépen, elnök úr, én is rövid leszek. Nikulescu úr gondolatait magunkénak tudhatjuk szintén, de szeretnék ki emelni egy pontot. Mindenki egyetért abban, hogy a turizmus stratégiai fontosságú az Európai Unióban. Mint hogy lehetővé teszi azt, hogy sokszínűvé tegyük a gazdaságainkat, ahogy Nikolász úr is ezt megfogalmazta és valóban a turizmus rengeteg, sőt számtalan lehetőséget nyújt ahhoz, hogy a GDP-nk növekedjék, és közvetlen, is, közvetlen állások is nagy számban jöjjenek létre. Éppen ezért felhívást kell intéznünk azért, hogy a különböző közpolitikai fellépések és a koordinációs tevékenységek is hozzájáruljanak ehhez a tevékenységkörhöz, és egyre szorosabb legyen az együttműködés a közszféra és a magánszféra között. turizmus éve segíteni kell, hogy segítse a turisztikai tevékenységeket. Főként azért, hogy a fiatalok és a nők is kedvező helyzetbe kerüljenek, olyan lehetőséget nyújt a turizmus, foglalkoztatás tekintetében, amely kiemelendő, és amely az első ágazathoz képest is még, mármint a szolgáltatóság ágazata révén kiegészítheti az alaptermelési funkciókat. Új munka alkalmak ezek, és új foglalkoztatási formák is. A, a szociális turizmus lehetővé teszi azt, hogy e, e, területen a növekedés megjelenjen. A tiszta turizmus, a tiszta növekedést teszi lőhetővé, például a vidékeinken, de gondolhatunk itt egyéb vezetekre is, a tengerpartokra és és olyan turisztikai tevékenységekre van számos helyen lehetőség, amelyek nem szezonfüggőek. Több dolgot szeretnék kiemelni még, amelyek a módosítók alapját fogja képezni a vidéki turizmusnak a versenyképessége, a modernizáció, a tájékoztatási, a kommunikációs és információs technológiák, az infrastruktúra hálózatok fejlesztése, a közszolgáltatásoknak a továbbfejlesztése, a tájékoztatásnak a megerősítése azért, hogy még versenyképesebb legyen az agrárturizmus. A legtöbb olyan munkahely, amely ezen a területen jön létre, kis vállalkozásokhoz köthető, ahol olyan nők és férfiak dolgoznak, akik kis cégek formájában fejtik ki a tevékenységüket. A képzés akkor biztosítani kell mindezt úgy, hogy ennek a gazdasági hatása meglegyen, növekedést és bevételt, illetve nyereséget produkáljon. A szociális turizmus is megemlítendő, hogy lehetővé tegyük a hozzáférést a, foga, a fogyatékosságokkal élők számára például. Világosan kell látni azt, hogy az Európai Unióban a hozzáférhetőség a fogyatékosságokkal élők számára gondot okoz az agrárturizmusban. ez az a szociális szempont, amelyet érvényesíteni kell a gazdasági túl. Az európai népesség számára igazi kínálatot kell, hogy képviseljen az agrárturizmus, ugyanakkor azonos kritériumok kell, hogy érvényesüljenek a minőségeknek az tanúsításában. Ez nagyon fontos. Tehát minőségi ismérvekre van szükségünk ahhoz, hogy a különböző címkéket, jelzéseket, márkajelzéseket biztosítani tudjuk. A kiválóság is kiemelendő, ez is lehetővé teheti az agráturizmus számára, hogy kifejtse hatását. A transzverszális megközelítése is szükség van minden tevékenységben, úgy, ahogy azt a bizottság is a javaslatában megfogalmazta. A tengerparti turizmus szintén fontos de a transversalitásra szükség van minden területen az agraturizmus területnek a témájában. Nem lehetne, nem szabadna hibába esnünk azáltal, hogy csak egyfajta stratégiát érvényesítünk. A tengerparti turizmust kiemeltem, és meg kell találni a kellő, kellő finanszírozást mindezekre az Európai Bizottságnak nagyon fontos szerepe lehet az agrárturizmus felfuttatásában. Az erőforrásoknak kellő mennyiségben kell rendelkezésre állniuk. Nem csak a, az első, a második pillérben kell ezteket megemlíteni, hanem a kapban általában véve, úgy, hogy az látható legyen az összes európai polgár számára, kiki ki, hozzá férhessen ilyenfajta forrásokhoz. Elnök, köszönöm szépen. Amennyiben nincs további hozzászólás, akkor megadom a szót a bizottság képviselőjének. Uh, köszönöm szépen. Először is a bizottság szeretné megköszönni a az Önök szakbizottságának uh, azt, hogy napirendre tűzték ezt a fontos témát, elismerve az agrárturizmus és a vidéki turizmus fontosságát. Komoly érdekünk fűződik a vidéki idegenforgalomhoz, és mi is elismerjük ennek jelentőségét, a gazdaságon belül játszott szerepét. Hiszen a vidéki turizmus gazdagíthatja a vidéki területek eh, gazdasági sokszínűségét, és eh, nagy mértékben hozzájárul a kulturális örökség eh, hagyományok megőrzéséhez. Ezért arra törekszünk, hogy a vidéki területek élhessenek az ezen a területen kínálkozó lehetőségekkel, ilyen például az innováció, és ez szolgálja a jelentéstevő anyagában a vidékfejlesztési platform is, ami a mikro- és kisvállalkozásokat hivatott segíteni, ezek jellemzőek vidéki területeken, és ezáltal segítheti őket abban, hogy hozzáférhetőbbé tegyék a vidéket. A vidéken ugyanis eh, általában nehézséget okoz a az árukínálat, a különböző lehetőségek szűk, szűkössége fiatalok és a fogyatékkal élők esetében. Tehát üdvözöljük a javaslatot az innováció területén is, Ezzel kapcsolatosan működik egy megfelelő kezdeményezés, elsősorban nehezen megközelíthető, távoleső területeken. Ezáltal is kívánjuk javítani a helyzetüket. A javaslatban, a tervezetben, amikor a kalipszó említésre kerül, szeretnénk hangsúlyozni, hogy a kalipszó egy olyan kezdeményezés, ami az évszakok ciklikusságát hivatott kezelni. Itt a jelentéstevőtől elhangzott például, hogy az idősek, a fiatalok, vagy az alacsony jövedelmű családok, a fogyatékkal élők segítéséről van szó. Ő számukra is lehetővé kívánjuk tenni azt, hogy ideg, igénybe vegyék az idegenforgalmi szolgáltatásokat. Tehát a Calypso ezt hivatott segíteni, és még egy dolgot szeretnék említeni. Az Európai Örökség címke is elhangzott a javaslatban a vidéki idegenforgalom kapcsán. Mi nagyon nyitottak vagyunk az esetleges szinergiák előtt, Uh, és a 2000-es uh, kezdeményezésben is ez már szerepelt. Itt további együttműködést uh, kell majd elősegíteni az érdekeltek között. Úgyhogy még egyszer köszönöm, hogy érdeklődést mutatnak a munkánk iránt, és várjuk a további együttműködést. Köszönöm szépen! Nikolescu úr már nem kíván szólni, úgyhogy köszönjük meg a munkáját, és ezzel az ülésünk végére értünk. A következő ülésünk pedig jövő hétfőn lesz, 3 órakor, tehát február 7-én. Köszönöm szépen, és az ülést berekeztem. Um, no, nobody out. Poi Stefano,